végén délelőtt koordinátorok tanácskoztak, és a következő döntések születtek meg a koordinátorok ülésén. Sikerült megegyezni néhány jelentés és vélemény kiosztásáról. Ide tartozik például a hulladék gazdálkodási irányelvel kapcsolatos jelentés, ezt a néppárt kapta, azután a petíciós bizottság éves jelentését a GUE kapta, a bizottság közleménye arról a stratégiáról, amelynek az alapjogi karta a tárgya, a szociáldemokraták kapták meg ezt a jelentést, végül a következő, az ALDE kapta meg az uniós polgárságra vonatkozó eh, jelentést. A zöldek is kaptak egy eh, jelentést, és van még két olyan dokumentum, amelyet röviden szeretnék megemlíteni. Az egyik egy vélemény a fogyatékossággal élőkről, ezt az ECR frakció kapta meg, és eh, a ombudsman tevékenységére vonatkozó jelentést a szociáldemokraták kapták meg. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy meg kellene egyezni egy közös módszerben a jövőre nézve, hogy ennek alapján történjen kicsit hatékonyabban a jelentések elosztása. Tehát a következő koordinátor ülésig erről kialakítunk majd egy egyértelmű véleményt. A következő pont az úgynevezett álpetíciók ügye volt. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ezt a kérdést akkor kell majd megvitatni, hogyha az ezzel kapcsolatos dokumentumot megkaptuk az elnökséget segítő főtitkárságtól, és akkor jobban tudjuk majd strukturálni a munkánkat. A következő a Palesztinával kapcsolatos állásfoglalási indítvány volt, a zöldek, zöldektől érkezett ez az indítvány, és a liberálisoktól. Ezt elhalasztottuk a következő koordinátor ülésre, annak érdekében, hogy sikerüljön politikai megegyezést elérni azzal kapcsolatban, hogy ezt a dokumentumot elfogadjuk-e. Döntöttünk arról is, hogy egy szóbeli kérdést fogunk majd beterjeszteni a 1565-ös petícióval kapcsolatban, aminek a tárgya a FEPEX, azaz spanyol zöldséggyümölcs exportőrök problémája. Ezt a programot majd meg lehet erősíteni, hiszen négy országolba fognak majd ellátogatni. És nagyon lényeges az, hogy ilyen missziókat, aminek a tárgya egy helyzet feltárása, le lehessen majd bonyolítani. Amennyiben a szakbizottságunk rendelkezésre álló pénz nem lesz elég ezekre az utazásokra, akkor a sima látogatások helyett az ilyen vizsgálódási jellegű utazásokat fogjuk erénybe részesíteni, és ezek kapnak majd pénzt, hogy ezek kapják meg a szükséges finanszírozást. A következő napirendi ponttal kapcsolatban eh, azt kell mondanom, hogy ezeket elhalasztottuk a következő ülésre, mert nem álltak rendelkezésre a dokumentumok. Ezek után szeretnék rátérni a délutáni ülésünk eh, napirendjére, ahol is először is szavaznunk kell az IMCO bizottság jelentéséről. Egy szóbeli indítványt terjesztettek elő, vagy ha nincs más kifogás, akkor azt mondom, hogy szavazzunk. Tehát megkérdezem, hogy van-e ellenvetés a szóbeli módosító indítványjal kapcsolatban nincsen kifogás, nincs ellenvetés, akkor szavazunk a szóbeli módosítás, aki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mehetünk tovább, szavazunk magáról a véleményről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. folytassuk, és a következő ponttal itt a napi rendünkön a 18-as számú petíció 632 per 2008-as Robert Bidron féle petícióról beszélünk. A benyújtó úgy tudom jelen van, nincs jelen. Az első aláíró Greg Dranecki, ezért neki adok szót egy öt percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, a homofóbia elleni küzdelem után, eh, küzdelem jegyében eh, nagy örömmel eh, számolok be önöknek a különböző lengyel homoszexuálisokat ért hátrányos megkülönböztetésekkel kapcsolatban. Itt néhány alapjogot sértettek meg, a szabad mozgás elvét, az Európai Emberjogi Egyezmény számos pontját. A lengyel hatóságok megtagadják a családi állapotot igazoló tanúsítvány kiadását olyan polgároknak, akik külföldön kívánnak házasságot kötni, vagy regisztrálni kívánják partner kapcsolatokat azonos eh, nemivel sem eh, gazdasági, sem családi szermészetű eh, kifogásokat nem emelhetnek. Amióta Lengyelország csatlakozott az Európai Unióhoz, ez egyetemben jog ellenes. Az azonos neműek élettársi kapcsolatának a törvényesítése eh, kapcsán. A mm, lengyel állampolgároknak, hogyha külföldön kívánják ezt a kapcsolatot bejegyeztetni, akkor igazolni kell a családi állapotuknak, ezért a lengyel hatóságokhoz fordulnak ilyen esetben, és többször megtagadták eh, az ilyen dokumentum kiadását. Eh, azt mondják, hogy nincs meg a jogalapja annak, hogy kiadjanak egy ilyen igazolást, hiszen Lengyelország nem ismeri ezt az intézményt, az azonos más neműek házasságát, vagy bejegyzett élettársi, élettársi kapcsolatát. Úgy gondoljuk, hogy a lengyel hatóságoktól érkezett levél, amelyet csatoltunk a petíciókhoz, világosá teszi, hogy a szexuális irányoltság alapján történő megkülönböztetés az egyetlen indok. Az elmúlt években lengyel leszbikusok és homoszexuálisok részéről 15 esetben érkezett panasz. Itt azonos nemű párok emeltek panaszt, és jelentésünkben részletesen beszámolunk ebben a dokumentumban erről, Same Sex Families in Poland a címe ennek a kiadványnak tisztviselők azt jelenti ki, hogy kis városokban nekik joguk van erre, tehát büszkén ki is jelentette például egy kisvárosban egy ilyen köztisztviselő, hogy ő már pedig nem ad ki ilyen igazolást. Világos, hogy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetésről van szó. 2010. november 19-én érkezett egy, született meg egy döntés. A Peti Szakbizottsághoz fordult számos sértet. A lengyel hatóságok válasz az volt, hogy itt nincs szó diszkriminációról, és ugyanezt válaszolták a lengyel kormány nevében tavaly októberben amikor ugyanilyen irányú megkeresés érkezett. Véleményünk szerint EU jogot sért ez a magatartás, és akadályozzák a lengyel állampolgárokat abban, hogy éljenek a szabad mozgás biztosító jogukkal. Az EU működéséről szóló szerződés 20. cikke garantálja azt, hogy bárki szabadon mozoghat és utazhat a tagállamok területén, és ezt a jogot biztosítani, garantálni kell a család élet tiszteletben tartásának a jogával együtt. Ezért a lengyel hatóságok eljárása sérti a család élet tiszteletben tartásának a jogát, ugyanúgy, mint a szabad mozgásra vonatkozó jogot az azonos neműek családi jogait sértő magatartást már az Európai Bíróság is kifogásolta, és itt nem lehet elfogadni azt, hogy a közrendre vonatkozó hivatkozással élve sértik meg ezeket a jogokat. A tagállamoknak nincs joguk ilyen megkülönböztetésre, és tekintettel arra, hogy az Európai Parlament világos mandátummal rendelkezik arra nézve, hogy garantálja, hogy a tagállamok tiszteletben tartják a szabad mozgáshoz fűződő jogot, mi azt kérjük, hogy az európai intézmények lépjenek fel ezen e, diszkriminatív magatartás ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az időt is betartotta. Most pedig a bizottság. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a tájékoztatást. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy nagyon komolyan veszük ezt az ügyet a bizottságnál, és nyilván tudja, ez világosá vált a korábbi közleményeinkből is, illetve a, amiket eljutottunk a petíciós bizottsághoz. Láthatták, hogy mennyire komoly vesz, komolyan veszik ezt a kérdést. A lengyel hatóságok 2010. szeptember 15-én küldtek nekünk egy levelet, és az érintett lengyel intézkedésnek valóban negatív hatása lehet a lengyel, az EU-s állampolgárokra, amikor a szabad mozgáshoz fűződő jogokat akarják érvényesíteni. Az EU jog eh, alapvető meghatározza eh, azt, hogy eh, az e alapjogi kartának, kartában az EU jog garantálja a hátrányos megkülönböztetés tilalmát szexuális irányadság alapján és végül, de nem utolsó sorban természetesen az EU polgárok szabad mozgáshoz való jogát is garantálja az EU jog. De első pillanatra nem látjuk azt, hogy a 2004 per 37-es irányelvet sértenék-e. Uh, um, Ezzel, ezek a lengyel hatóság intézkedések. Itt természetesen ezek a jogok a mi megítélésünk szerint nem sérülnek egyértelműen. Ugyanakkor azonban a lengyel hatóságokkal fel fogjuk venni a kapcsolatot, ez a következő lépésünk, és újabb magyarázatot fogunk kérni, hogy meg tudjuk ítélni ennek az intézkedésnek a gyakorlati hatását és ahogyan megismétlem, ez nyilvánvalóan negatív hatást gyakorolhat, ha valaki Lengyelországból más EU akar menni, tehát a szabad mozgást korlátozhatják ezek a lengyel intézkedések. A zöld könyvre is szeretnék kitérni. A bizottság szeptember 14-én konzultációs folyamatot indított, mert, mint önök ezt nyilván tudják, de szerintünk itt nem a házasság kölcsönös elismeréséről van szó, nem ez a probléma, hiszen Lengyelország nem ismeri a házasság intézményét azonos neműekkel kapcsolatban, hanem itt megint csak inkább a szerződésnek a szabad mozgást garantáló rendelkezéseit kell megvizsgálni. Nagyon tüzetes vizsgálódást fogunk folytatni, ugyanis a családi jog és a polgári igazságszolgáltatás területén jelenleg nincs olyan EU rendelkezés, ami a családi állapot igazolását szolgáló dokumentum kiadásának a kérdését szabályozná. Tehát inkább a szabad mozgás jogára koncentrálunk, és meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen hatással van mindez a lengyel állampolgárokra. Grazie a lei. La parola. Köszönöm szépen. Gíringer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A lengyel kormány felelős eh, azért, hogy jól működjön a közigazgatás, hogy a megfelelő igazolásokat eh, kiadják, így eh, a családi állapotra vonatkozó igazolást is. És ha ezt nem adják ki, akkor ez nincs összhangban lengyel törvényekkel. A lengyel törvényeket Lengyelország területén kell alkalmazni a teritorialitás elve alapján, a területiség elve alapján, és ez lengyel állampolgárokra vonatkozik. Ha valaki viszont külföldre akar menni, ott akar élni, családot alapítani, dolgozni, akkor az ilyen korlátozás rájuk már nem vonatkozhat, még akkor is, hogyha Lengyelországra vonatkozik. Ezért szerintem ez a korlátozás nem alkalmazható Lengyelország területén kívül. A házas, házasság kapcsán a jogképességből kell kiindulnunk, és függetlenül attól, hogy egy adott személy hol, milyen országban akar házasságot kötni, vagy életási kapcsolatot létesíteni, egy ilyen igazolást joga van megkapni a hazájában. Az a hatóság, amely kiad egy ilyen igazolást, nem sért meg lengyel jogot, hiszen itt csak azt igazolják, hogy valakinek mi a családi állapota, és ennek alapján köthet-e házasságot. Az európai jog kontextusában kell vizsgálnunk ezt a kérdést, mert szerintem ez a gyakorlat igenis sérti a szabad mozgáshoz fűződő jogot és a magánélet szentségéhez fűződő jogot. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság nem tudott jogalapot találni, amely a eh, petíció benyújtójának az ügyét támasztotta volna alá, de ma már teljesen más a helyzet, és eh, nagy örömmel üdvözlöm a zöld könyvet, amire utalt a bizottság képviselője is. És eh, örülök annak is, hogy Reding biztos asszony felelős ezért a területért, hiszen ő az alapjogok biztosa és hozzá tartozik eh, ez a kérdés. Azt hiszem, látnunk kell azt is, hogy, vagy, hogy az Európai Bíróság jogi szakbizottsága is kell, meg kell, hogy vizsgálja ezt a kérdést, ezért nyitva kellene hagyni ezt a e, petíciót. Az EU jog, hát, e, ugyan, jogban ugyanis harmonizáció zajlik a családi jog e, területén is, itt említeném a vállásra vonatkozó kezdeményezéseket, az EU belüli remélhetőleg pozitív fejlemények a jövőben kedvező hatást fejtenek ki ezen a területen. E, Zażądał klauzuli opt-out i ten akurat Lengyelországban na terytorium. Mi nem tudunk hivatkozni az alapjogi kartára, mert Lengyelország az Egyesült Királysággal együtt az opt-outot választotta a karta alól, ezért azt javaslom, hogy ma hagyjuk nyitva ezt a petíciót, mert véleményem szerint találunk módot arra, hogy hogyan lehet harmonizálni a gyakorlatot. Köszönöm, kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálni szeretnék a petíció benyújtójának ahhoz, ahogyan bemutatta a petenció, pete, petíciót. Nagyon átfogó jogi hivatkozásokat hallottunk tőle. A bizottsághoz fordulok. Természetesen a családi újraegyesítésre vonatkozó irányelv nem vonatkoztatható ilyen ügyekre, de azonos nemek közötti házasságot és partnerséget élettársi viszonyként elismeri ez az irányelv, de azért nem alkalmazható erre az ügyre, mert itt arról van szó, hogy megakadályozzák két embernek azt, hogy családot alapítsanak, tehát ezért nincs közvetlen relevanciája ennek az irányelvnek az alapjogi kartára való hivatkozás kapcsán azt mondom Lídia kolléganőmnek, hogy igen, az Egyesült Királyság egy opt élt az alapjogi kartával kapcsolatban, de ez nem vonatkozik azokra a jogokra, amelyeket a nemzeti bíróságok érvényesíthetnek. Itt a, az igazságszolgáltatásbeli kezelés alól nincs opt és elég világos az, hogy itt diszkriminációra van szó, hogyha elolvassuk a belügyminisztériumban megszületett levelet. Itt a családi állapotot igazoló dokumentum kapcsán a következőt írják. Ez az igazolás arra hivatott, hogyha valláson alapuló házasságot kötnek, és eh, itt van egy nagyon eh, aggasztó eh, megjegyzés, hogyha a lengyel jogszabályokkal összhangban kívánnak külföldön házasságot kötni, ez azt jelenti, hogy Lengyelország a saját jogát ráerőltetné egy másik tagállamra, ami nincs összhangban az EU szerződéssel. És ahogy mondtam, megtakadja valakitől azt a jogot, hogy letelepedjen, dolgozon, stb. egy másik tagállam tagállamban, és élvezze ennek a tagállamnak a jogait, és az ezzel járó kötelezettségeknek is megfeleljen. Tehát megtagadom egy EU állampolgártól azt a jogot, hogy egy másik eh, élet eh, tagállamba költözön, és annak a joga vonatkozzon rá. Nagyon sok esetben úgy tűnik nekem, hogy a lengyel jog most ha persze leszögezzük azt, hogy minden tagállamnak joga van arra, hogy meghatározza, hogy ki köthet náluk a saját nemzeti jogok alapján házasságot, ugyanakkor egy másik tagállamba való szabad mozgás jogával kapcsolatban egyik tagállam sem alkalmazhat olyan korlátozásokat, amelyek ezt megakadályozzák. És végezetül csak annyit mondanék, hogy a petíció benyújtójának minden jót kívánok. A lengyel politikusoknak is minden jót kívánok a reformjaikhoz, és azt mondanám, ahogyan Lidia is mondta, nagyon örülök én is annak, hogy Reding, Reding asszony a felelős ezért a területért, megoldást kell találni, és nagyon jó lenne, hogyha a lengyel kormány maga nyújtana be egy olyan módosító indítványt, amelyben kijelentik, hogy van-e bármilyen káros hatása annak, hogyha egy, az ő állampolgáruk egy másik tagállamban köt házasságot annak az, az államnak a jogalapján. Vale, asszony. Az előző ciklusban én voltam jelentéstevő a LIBE szakbizottságban a szabad mozgás jogával kapcsolatos kérdéskörben. És eh, ami a mai napig is eh, zajlik, eh, az az, hogy administratív akadályokat gördítenek sok tagállamban olyan emberek útjába, akik a szabad mozgás jogával akarnak élni. A dolog lényege, amiről tulajdonképpen ma nem vitatkozzunk, az, hogy európai polgárokat adminisztratív úton megakadályoznak abban, hogy éljenek a szabad mozgás szerződésben garantált jogával. Majd ma délután Reding biztos asszony fog beszélni a állampolgárság, az Európai Polgárság intézményéről és az ehhez kapcsolódó jogokról. Nos, addig csak annyit bocsátanék előre, hogy amit a bizottság is képviselője is kifejtett, ezeket a kérdéseket nagyon komolyan kell venni, és rá kell venni az ilyen tagállamokat arra, hogy módosítsák a jogszabályaikat. Azért kértem szót, hogy elmondjam. Én is azt kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció, amíg az administratív akadályok problémáját meg nem oldják, és meg nem szüntetik ezeket az akadályokat. Ezért kérem a, azt, hogy ez a petíció maradjon nyitva. Köszönöm. Martínez. Martínez. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hallottunk különböző érveket, amelyek kiállják a próbát eh, jogi alapokon is, és csak csatlakozni tudok Lídiához, illetve Michael Cashmanhez abban, amit elmondtak, illetve Valen asszonynal is egyetértek. De azt gondolom, három problémát nem szabad szem előtt téveszteni. Három problémáról beszélünk, amelyek rámutatnak arra, hogy itt igencsak reakciós jogról beszélünk, ami távolról sem kivétel. Bizonyos országok lassabbak, vannak akik gyorsabbak. Én természetesen a petíció benyújtóinak azt tudom mondani, szolidarizálok velük, támogatom őket, és Biztos vagyok abban, hogy Lengyelországban is idővel haladni fognak, és bekövetkezik az a haladás, amit mások már elértek. Vagyis azok az erők, amelyek Lengyelországban a szabad mozgást akarják eh, letiltani, vagy megakadályozni, megakadályozzák azt, hogy az ember azzal éljen együtt, akivel akar. Nos, ők, mint minden más országban, itt is elbuknak majd. De azt mindenképpen szeretném megerősíteni, ránk számíthatnak, mi segítünk, tudjuk, hogy lesznek még, hogy vannak vég problémáik, ugyanis mindazok mellett síkra szállunk, akik az egyenjogosításért küzdenek, illetőleg akik a többi EU polgárral egyenjogúak akarnak lenni. Három problémát látok itt szeretném, hogy a tisztáznák, hogyha Lengyelországban valaki egy családi állapotról szóló igazolást kér, akkor megkérdezik tőle, hogy mire, miért kéri ezt az igazolást. Mert az én hazámban az igazolást, hogyha megkéri, akkor csak annyit kérdeznek, illetve néznek meg, hogy most egy illető az házas, vagy egyedülálló, teljesen mindegy, hogy miért kéri ezt az igazolást, egyszerűen lebélyegzik az adott papírt, átadják, és az szerepel rajta, hogy az illető házas, elvált, özvegy, teljesen mindegy. Tehát engem ez döbbent meg elsőként, egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy itt ilyen rendőrállam legyen, hogy valaki egy a családi állapotról szóló igazolást kér, és aztán pedig megtagadják tőle azt, azért, mert egyáltalán megkérdezik tőle, hogy miért kéri ezt az igazolást. Például, hogyha egy oltási igazolást kérek, akkor megkérdezik tőlem, hogy most ezt miért akarom. Hát egyszerűen itt a hatóságnak annyi feladata van, hogy megállapítsa, hogy az illetőnek mi a családi állapota. Úgyhogy ez megint csak egy újabb problémát vet fel azt, hogy elismerik-e egyáltalán azokat a házasságkötéseket, illetve élettársi kapcsolatokat, amelyeket más országban köttettek. Tehát, hogy két állampolgár házasságot köt egy másik országban, szerintem ezt Lengyelországban ugyanúgy be kell jegyezni, mint ha egy lengyel vagy egy vegyes házaspárból az egyik házastárs életét veszti, akkor Lengyelországban el kell ismernie a hatóságoknak az özvegyi állapotát az életben maradt házastársnak nyilvánvalóan. Úgyhogy az lenne a jó, hogyha eljutnánk egy olyan pillanatig, egy olyan pontig, ahol a házasságkötést Lengyelországban elismerik, hogyha azt a házasságkötést még külföldön kötötték is. És azt is jó lenne megtapasztalni, hogy bármilyen állampolgár házasságot köthessen azzal, akivel akar, teljesen mindegy, hogy az azonos nemű vagy ellenkező nemű. Egyszerűen adják ki a hatóságok az igazolást, és ne kérdezzék meg, hogy miért akartam azt. Ismerjék el a hatóságok a más országban kötött házasságot, és ismerjék el azt, hogy illetve engedjék meg, hogy házasságot kössek azzal, akivel akarok. Ráadásul egyre kevesebb ember akar házasságot kötni, hát teljesen mindegy, hogy ellenkező nemű vagy azonos nemű. Úgy tűnik, úgy tűnik a hazámban most már csak a papok meg a melegek azok, akik vitatkoznak a házasságkötés módjával kapcsolatban, mert senki más nem akar már házasságot kötni, csak ők. Így tehát szeretném azzal le, lezárni, amivel kezdtem, hogy szolidaritást mutatok a petíciósokkal, és bízom abban, hogy uh, we shall overcome, tehát hogy megoldjuk és nem szabad ezt az alkalmat elszalasztanunk. Vannak olyan helyzetek, amelyekről fogalmunk sem volt, hiszen hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindenhol úgy mennek a dolgok, mint nálunk. A továbbiakban is tehát nyomást gyakorlunk, és szeretnénk, hogyha egy normális helyzet alakulna ki, ahol az alapvető szabadságjogokat és emberi jogokat szabadon alkalmazhassák. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Svenzen asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Szeretném megjegyezni, hogy az igazolás kiadásának elutasítása egy homoszexuális lengyel állampolgárnak korlátozza ennek a személynek a jogát, és korlátozza más országok állampolgárainak a jogát is, mert egy ilyen elutasítás lehetetlené teszi azt, hogy ez a külföldi vagy más tagállambeli élettársi kapcsolatot létesítsen, vagy házasságot kössön egy lengyel állampolgárral. Tehát nem csak lengyel állampolgárokat, hanem az EU minden állampolgárát korlátozza ez a gyakorlat. Nem teljesen szokásos jogszabályról van szó, ugyanis ilyen igazolást minden gond nélkül kiadnak heteroszexuális irányoltságú embereknek, tehát itt egyértelmű, hogy itt a homoszexuálisokat éri hátrányos megkülönböztetés. De megint csak nem csak lengyel állampolgárokat korlátoznak, hanem az EU minden más tagállamának a, a polgárait is. Lengyelországban létezik homofóbia, még a kormányzó elitben is. Mi természetesen ezt a fóbiát és minden más fóbiát ellenezünk, de ez gyógyíthatatlanak tűnik. Köszönöm. Bucináró képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két alapvető jogszabály sérül amelyet minden tagállamnak tiszteletben kell tartania. Az első alap elv, tulajdonképpen egy jogi norma, polgárok egy csoportját ér hátrányos megkülönböztetés, kizárólag a szexuális irányultság alapján. Napjainkban, a modernizáció korában egy jogállam se fogadhatja el, hogy egy jogi normát a szociális irányultság alapján, vagy vallás, vagy a nem, a biológiai nem alapján alkalmaznak. Tehát ez teljesen nyilvánvalóan ellentmond egy alapjognak. A területen kívüliség elve az, ami a másik elve, ami sérül. Lengyel jogot kellene alkalmazni a lengyel állam területén kívül, tehát az extra teritorialitás elve elvét próbálják itt érvényesíteni, vagy elfogadni, e, mintfajta viszmajort az egész Európai Unióban. Hát ez nem megy. Ezt e, nem lehet még két oldalú megállapodásokban sem lehet rögzíteni azt, hogy a területen kívüliség e, elvével mentén kell eljárni. Emellett az európai polgárok, akár lengyelek, akár britek, mindennapi életét érinti ez az ügy, ezért az Egyesült Királysághoz és Lengyelországhoz fordulok, talán kicsit tanulmányozniuk kellene az alapjogi kartát. A petíció maradjon nyitva, én is ezt gondolom, és remélem, hogy az Európai Bizottság nagyon határozott üzenetet küld majd Varsónak, kérve ennek a jogszabálynak a megváltoztatását, és hát lépjen át Lengyelország 2011-be, amikor már nincs helye a diszkriminációnak, legalábbis elméletben. della Commissione aveva chiesto Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy a bizottság képviselője kíván-e szólni. Igen, szeretnék reagálni néhány elhangzott megjegyzésre. Mindenek előtt eh, a szabad mozgást garantáló irányelv. Ezt nézzük meg. Ebben az esetben a tények eh, nem utalnak arra, hogy eh, konkrétan megsértették volna ezt az irányelvet. Valamennyien a szabad mozgás elvére utaltak, és természetesen az irányelv ugyanúgy vonatkozik homo, hetero párokra, mint mint azonos neműekre, azaz az irányelv semleges, nem tesz különbséget, és alap a karta, a 31-es preambulum bekezdés kimondja, hogy a 21. cikket kell alkalmazni, ami megtiltja a diszkrimináció minden formáját, beleértve a szexuális irányultság miatti diszkriminációt is. Az irányelv egy másik helyen kimondja, hogy nem kell feltétlenül a kölcsönös elismerést alkalmazni a tagállamoknak. De Nagyon tetszett nekem ez a három szakaszos megközelítés, tehát hogy egy, két, három lépést kellene megtenni, ez reálisan is van lehetőség. Először is nagyon pozitívum, nagy pozitívum, pozitív fejlemény lenne, hogyha Lengyelország ezt a jogszabályt sem megsemmisíteni, hiszen nagyon sokan vannak, akik szerelmesek lesznek, szeretnének házasságot kötni azonos nemivel külföldön ezt lehetővé kell tenni. A másik lépés, a második szakasz az lenne, hogyha ugyanolyan hatást ismernének el, az joghatást, vagy fiskális egyéb hatást ismernének el olyan párok esetében, vagy EU polgárok esetében, akik eh, másik tagállamban kötöttek házasságot, vagy eh, jegyeztettek beiratási kapcsolatot, eh, amikor, és, és Lengyelországba akarnak menni a szabad mozgás elve alapján. Nincs EU hatáskör ennek a, ennek a kikényszerítésére. Reméljük, hogy Lengyelország lehetővé fogja tenni az állampolgárai számára, hogy azonos nemivel külföldön házasságot köthessenek, vagy élettársi kapcsolatot köthessenek, de, mint mondtam, nincs közvetlen hatásköre az EU-nak erre. Lengyelország megkönnyítheti azt is, hogy más EU állampolgárok beléphessenek a területére, amikor a szabad mozgás jogát gyakorolják, és akkor taxatív alapon kell eljárni. A karta is nyilvánvalóan az EU jog része. Hagy fűzek egy észrevételt a bizottság javaslatainak egy másik részéhez, amivel foglalkozik a bizottság, dolgozunk ezen, ezeken a területeken, itt az örökösödési jog, azután a vállás kérdése, a szülők, illetve a bejegyzett élettársak jogai, Ezeknek az alapja, valamennyi ilyen új jogszabálynak az alapja az alapjogi karta 21. cikke. Nagyon komolyan vesszük azt, hogy ezt a szempontot mindig figyelembe vegyük, ha új EU jogszabályt alkotunk meg, akkor nagyon pozitívan tartjuk tiszteletben a kartának ezt a cikkét. Végezetül tájékoztatást kaptam arról, hogy készült egy jogi elemzés erről a petícióról. Nincs birtokomban ez az elemzés, tehát nem a bizottság készítette el ezt, hanem a szakbizottság, vagy a petíció kérés, benyújtójának a kérésére készült ezzel, és erre hivatkoztak az előbb. Kollégáimtól már tájékozottam arról, hogy létezik ez az elemzés, és amennyiben ez publikus, nagyon örülnék, hogyha eljutatnák hozzám is ezt az elemzést, hogy hát tudjak erre hivatkozni akkor, amikor foglalkozom az ügyjel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kesmen kolléga következik. Igen, nagyon röviden, elnök asszony. Szeretném azt mondani, hogy a bizottság válasza egy kicsit kiábrándító, de mégiscsak pontos abból a szempontból, hogy ha semmi más nem tudunk biztosítani, akkor nyilván a szabad mozgás jogát biztosítani kell, ha egy tagállam a saját törvényeit egy másik országban nem tudja érvényesíteni, illetve az alap szerződés hatodik cikke alapján valamint az Európai Emberi Jogi Egyezménynek aláírói vagyunk, ugyanakkor nem tudjuk biztosítani a családi élethez való jogot, illetve a magánélethez való jogot. Kérem, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva. Aukán asszony következik. megkockáztatom, hogy újabb ellenségekre teszek szert. Én egy olyan pártból jövök, amely már régóta harcolt az egyneműek házasságáért. Dániából jöttem, 98 óta van nálunk erre lehetőség. Mégis azt mondom, hogy ezt nem szabad más tagállamokra ráerőltetni. Természetesen a diszkrimináció ellenességet igenis érvényesítenünk kell más országokban is. A hetes cikkben is szentesítjük ezt, azonban nem nem erőltethetjük rá Lengyelország, illetve Írországra az abortusz, Lengyelországra az egyneműek házasságát. A szabad mozgás kétség kívül fontos elem, és ez a szabad mozgásra is vonatkozik ez az eset. Azonban szerintem nem lenne túl okos, hogyha nem folytatnánk párbeszédet, ha nem hallgatnánk meg egymást, mert Dániában egészen megváltozott a rendszer az elmúlt években. De ez sok éven keresztül zajlott és azt szeretném, hogyha ilyen óvatosak lennénk, körültekintőek lennénk más országokkal is. De a szabad mozgás korlátozása ebben a petícióban teljesen egyértelmű. De szerintem saját, nagyon különleges, sajátos jogszabályainkat nem erőltethetjük rá más országokra, azzal együtt, hogy én nagyon is támogatom a homoszexuálisok házasság kötését. Köszönöm szépen, Auken kolléga. A bizottság képviselője, de kérem csak egy percben, mert a többieket is szeretnénk meghallgatni. Nagyon röviden a fő remélem a fő üzenetem nem vészel, nagyon pozitív vagyok azzal kapcsolatban, hogy meg kell vizsgálnunk ezt a petíciót, ugyanis lehetséges, hogy megsértették az Európai Uniós jogszabályokat, de ezt meg kell vizsgálnunk. És a bizottság, az igazságügyi főigazgatóság az emberi jogi kartát nagyon is képviseli, érvényesítésén dolgozik, és vizsgálja, hogy a tagállamok tiszteletben tartják-e az alapjogokat. Ezt szerettem volna még egyszer kiemelni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor a petíciósok képviselője egy percben kap szót a válaszadásra. Yes, I... Igen, elnök asszony, köszönöm mindenkinek, hogy lehetőséget biztosított, hogy az ügyünket bemutassuk. Szerintem a továbbiakban is arra kell összpontosítanunk, talán Cashman úr nagyon világosan felvetette, hogy itt a kérdés igazán az, hogy a lengyel állampolgárok nem tudják szabad mozgásokat érvényesíteni külföldön, és más országok állampolgárai nem tudnak házasságot vagy élettársi kapcsolatot kötni lengyel állampolgárokkal. Azt hiszem, hogy senki nem akarja rávenni arra a lengyel kormányt, hogy a családjogot megváltoztassa. Köszönöm, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy egyértelmű, amit a petíciós javasolt, ez nem csak és kizárólag a petíciós bizottság hatáskörébe tartozó téma, tény, hogy azt is láthattuk, hogy az Európai Bizottság hajlandó arra, hogy szorosan figyelemmel kíséri az ezzel kapcsolatos elvégzett munkát annak érdekében, hogy az európai intézmények hatásköröket kapjanak ezzel a témával kapcsolatban. Remélhetőleg az Európai Bizottság akkor valóban értékelni fogja, vizsgálni fogja azokat a diszkriminatív elemeket, amelyeket ebből az ügyből tapasztalhattunk. A hatáskörünk ebben az esetben az, ami nagyon fontos elem, ez, amit ben egyetértek önökkel, ellenezzük, ellenzünk valamennyi diszkriminatív intézkedést, nem csak azért, mert létezik már egy irányelv, amely ezt a kérdést felveti, hiszen a jogokat védjük, és senkit nem szabad szexuális orientációja miatt kizárni bármilyen joggyakorlásából. Ebben az esetben tehát azt várjuk, hogy az Európai Bizottság tájékoztasson minket az említett pontokkal kapcsolatban, és amit megtehetünk az az, hogy egy feljegyzést küldünk a lengyel hatóságoknak, egy olyan feljegyzést, amelyben, ahogyan a petíciós is mondta egyébként, nem szabad arra kényszeríteni az országot, hogy családjogát megváltoztassa, hanem egy feljegyzést, egy tájékoztatást küldenénk a lengyel hatóságoknak, amelyben rámutatunk arra, hogy mennyire nem értünk egyet ezzel a jogszabályjal, és hogy a lengyel kormány milyen intézkedéseket alkalmazhatna annak érdekében, hogy ezeket a panaszokat, ezeket az észrevételeket figyelembe vegye, főként pedig a diszkriminatív intézkedések ellen, hiszen ezek teljesen egyértelműen megjelennek az Európai Unió sokszabályokban, tehát a petíciót nem zárjuk le, nyitva tartjuk, ugyanis teljesen egyértelműen, egyhangúan reagáltunk itt a petíciós bizottságban. Köszönöm szépen mindenkinek, akkor folytatjuk a napirendünket. Most pedig a 19-es pont következik, a 829 per 2008-as petíció Fernando Suárez terjesztette be. A 1085 per 2010-est is vizsgáljuk, Aldwin Levlin, brit állampolgár, által benyújtott petícióról beszélek, és most a bizottság képviselőjének adom meg a szót újra. We already delivered a positive message to már egy pozitív anyagot eljutottunk az önök bizottságához. A vizsgálódásaink arra mutattak rá, hogy a francia nemzetgyűlés már 2009. áprilisában módosította a polgári törvénykönyvet. Ez volt az egyik legfőbb akadálya Franciaországban eh, az, ügy, az ügynek, ugyanis Franciaország nem ismert el a más EU tagállamban kötött vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot, például a jogok, az adótörvények esetében nem ismert el ugyanolyan joghatásokat. A bizottság beavatkozása nyomán világossá vált a mi elkötelezettségünk, már az előző petíció kapcsán, hogy küzdjünk a homofóbia ellen, küzdjünk a szexuális irányoltság miatti diszkrimináció ellen, és jelenleg Franciaországban az a helyzet, ahogyan ez kiderül a legfrissebb francia közleményből, amelyet 2010. március 3-án kaptuk meg, tehát a helyzet az, hogyha Angliában, amely a petíció benyújtójának a hazája, vagy bármelyik más tagállamban bejegyeztetnek élettársikat, kapcsolatot, és utána Franciaországba költöznek a 21. cikk alapján, akkor most már a francia jogszabály módosítás nyomán ugyanolyan jogokat, előnyöket biztosítanak az ilyen nem francia állampolgároknak is, azaz a társadalombiztosítási szolidaritást biztosítják, illetve a francia szervezet, amely felelős az ilyen kapcsolatokért, garantálja az azonos jogokat. Két feladat maradt. Az egyik az örökösödési adóval függ össze, a másik pedig a transferek biztosítása, illetve a személyi jövedelemadó kapcsán a különbségek. E, itt voltak korlátozások, de ezeket már megszüntették. Nem hallottunk, nem kaptunk új információt azóta a petíció benyújt igazgatójától. 2009. júniusában találkoztunk vele utoljára, és kértük, hogy az intézkedések gyakorlati eredményéről tájékoztasson minket, hogyha nehézségeket lát, és nem hallottunk róla azóta sem, tehát nem van az, nem panasz, amiből arra következtetünk, hogy a helyzete javult, és a francia intézkedés most már pozitív hatást fejt ki a külföldön kötött azonos neműek házasságára. Köszönöm. Kes. Colin. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm a bizottság válaszát. És ahogyan korábban is mondtam, örülök annak, hogy Reding biztos asszony majd eljön hozzánk, és vele is megbeszélünk erről a kérdésről. Két nyomvonalon haladunk. Vannak olyan országok, amelyek elismerik azonos neműek kötött házasságot, és kölcsönösen is elismerik az ilyen házasságot vagy élettársi kapcsolatot, és van az országok másik csoportja, amelyek ezt a jogot nem biztosítják azonos neműeknek. Örömmel mondom azt, hogy én voltam az egyik olyan képviselő, akik tárgyalt a korábbi brit kormányjal, és kértem, hogy eh, ezt fogadják el. Eh, most az én pártom már nincs kormányon ugyan, de azért a spanyol kormányjal is eh, folytak tárgyalások a kölcsönös elismerés ügyében. Azt hiszem, amit a bizottság megtehet más országokkal, a Hollandiával kapcsolatban, az, az, hogy találjanak egy olyan modellt, ami lehetővé teszi, hogy egy egyszerű megállapodással egy olyan ország, ami lehetővé teszi az azonos neműek házasságát vagy életási kapcsolatát, magával a megállapodással ismerje el ez más tagállam eh, beli, eh, meg, más tagállamban megkötött házasságokat. Hogy most eh, nyomon nyitva hagyjuk-e a petíciót, vagy sem. Azt hiszem, miután a bizottság elvégezte a munkáját, az esetleges kölcsönös elismerésre irányuló intézkedésekkel kapcsolatban, és ez a panasz megoldódott, szerintem lezárhatjuk a petíciót. De azért jegyezzük fel, hogy más országokban még sok a megoldatlan probléma. Grazie collega Cashman, non c'è nessun altro che Köszönöm Kesmen kollégának, úgy látom más nem jelentkezett. Ebben az esetben Kesmen úr hozzászólásából indulok ki, illetőleg abból, amit a bizottságtól hallottunk. Azt tudom mondani pillanatnyilag, hogy a petíció egy olyan problémát vett fel, amely egyes országban még létezik. Az eset most viszont, amit vizsgálunk, az arra mutat rá, hogy egy országban pozitívum is történt, sőt, eredményre vezettek a lépések. A nemzeti szintű hatóságok felléptek, hogy tisztázzák azt a kérdést, amit a benyújtó felvetett azt gondolom, hogy ezt a két petíciót végül is lezárhatnánk, hiszen a bizottság hozzászólását hallottuk, és akár el tudom képzelni azt is, hogy a bizottság adott esetben visszaigazolja, amit mondtuk, hiszen volt némi kétség azzal kapcsolatban, hogy ezt mind lezárhatjuk-e, vagy nem, de szerintem a petíciót végül is le lehetne zárni és ez megfelel végül is a petíciósok akaratának is. A 20-as számú a következő petíció. Marisa Pignolo, aki nincs jelen benyújtóként, vagyis rögtön a bizottság képviselőjének adok szót, Alessandro Lio. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy EU-s polgárról van szó, aki Belgiumban él, olasz származású egyébként, a szenegáli férjét érinti a panasz. A férj továbbra is Szenegálban él, és a belga konzulhoz fordultak eh, egy vízum miatt Afrikában, hiszen van egy megfelelő irányelv, amely szabad mozgást szabályoz, az a 2004 per 83-as, ezt nem adták meg, és 2008 júliusában, július másodikán elküldték az értesítést tudni illik, arra hivatkoztak, hogy a családi összefüggésre nem tudtak hivatkozni, nem, tehát nem találták kielégítőnek, de 2008 áprilisában Szenegálban házasságot kötöttek, az említett személyek. Viszont a belga tisztviselők azt mondták, hogy Belgiumban egyelőre ezt nem ültették át, nem jegyezték be. A belga hatóságok azt is elmondták, hogy megkapták ugyan a házassági anyakönyvi kivonatot, a petíció az, azonban az nem derült ki, hogy volt egy korábbi vállása a benyújtónak, vagyis a belga tisztviselők arra következtettek, hogy ezt nem lehet figyelembe venni családi kötelékként, ezt a házasságot. Másrészt a, az érintett házaspár jogorvoslattal próbált élni, amit szintén elutasítottak. Továbbra is azt mondták a belga tisztviselők, hogy a jogorvoslati kérelmet túl későn terjesztették elő, vagyis egy hónappal azután, vagy több mint egy hónappal azután, hogy kérelmezték a vízumot. Ezután egy olasz konzulátushoz fordult a szenegáli férfi, férj, és a családi kötelék alapján, mivel egy olasz szeméről van szó, D-típusú vízumot kapott. Ezt követően családegyesítésre hivatkozva nyújtott be kérelmet a belga képviselőknél 2010 áprilisában. Az Európai Bizottság ezt követően közbeavatkozott, ugyanis figyelemmel kísértük az esetet, és az Európai Bizottság a belga tisztviselőktől tájékoztatást kért az esettel kapcsolatban. A szenegáli férj, tehát a petíció benyújtanak szenegáli férje 2010. szeptember 20-án végül is tartózkodási engedélyhez jutott Belgiumban, hiszen egy EU polgár családtagja ez a 38 2004-es irányú alapján történt. Az Európai Bizottság a 313 per 2009-es közleményében rámutatott a beutazási és tartózkodási követelményekre, és világosra tette, hogy azon családtagok, amelyek nem EU állampolgárok, beutazhassanak az Európai Unió államába, és beutazási vízumhoz juthatnak. Egy másik 2009-es közleményből levezettük egy Európai Bíróság ítélete alapján a C 503 per 2003-as ítélet alapján, ahol a bizottság Spanyolország ellen nyújtott be keresetet. Nos, az ottani ítélet alapján az Európai Bíróság azt mondja, úgy értelmez pontosabban, értelmezi azt, hogy mi az a közösségi jog. És eh, az EU állampolgárok, akik rendelkeznek családi kötelékkel, illetve olyanok, amelyek nem rendelkeznek ilyennel, hogyha valaki vízumot eh, kérvényez a fér számára, ezt a ítéletet figyelembe kell venni. Aztán van egy további közlemény, amely útmutatásokat tartalmaz a tájékoztatással kapcsolatban. Vonatkozik ez a tagállamokra is, tehát hogy milyen jogot kell alkalmazni ilyenkor. Ez azt tartalmazza, hogy érvényes útlevelet lehet kérni, illetőleg egy igazolást arra vonatkozóan, hogy a sadáli kötelék fennáll egy EU polgáron, Vagyis a szenegáli férjnek bizonyítania kell, hogy házas az érintett személlyel, a benyújtóval. Más dokumentumokat nem kell kérni, vagy nem szabad kérni, tehát jegyeket az utazáshoz, vagy meghívó levelet, stb. Az Európai Bizottság közbeavatkozott ez alapján az esetet meg lehetett oldani, de most vizsgáljuk a belga jogi előírásokat általában a beutazási vízumokkal kapcsolatban olyan férjek vagy házastársak esetében, amelyek nem rendelkeznek EU állampolgársággal. Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy további lépéseket is tegyen az említett vizsgálat alapján. Ha a képviselők egyetértenek vele, akkor a bizottság azt javasolja, hogy zárjuk le ezt a konkrét petíciót. Il silenzio vale per assenso, nel senso tutto a hallgatás beleegyezés mottoja alapján jó, mindenki egyetért ezzel ezt a petíciót. Lezárhatjuk, szerintem világos volt, átfogó volt a válasz. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének. Folytatjuk a munkát a 21-es petícióval, a 1837-2009 Roberto már Kocsó. A petíciós nem jött el ezúttal, vagyis rögtön a bizottságot hallgathatjuk meg Tomás Lundqvist személyében. Köszönöm szépen. Ebben a petícióban Márkocsó úr, olasz állampolgár, arra mutat rá, hogy a 2008 per 909-es EGK határozat alapján a tagállamokat 2011. december 5-től kezdve arra köteleznek, hogy a bírósági tárgyalásokról audio és videófelvételt készítsenek. A petíciós úgy véli, hogy a tagállamok jogrendszereinek lehetőséget kell biztosítania arra is, hogy a rendőrségi kihallgatások, illetve bírósági eljárások, tárgyalások felvételét biztosítsák, illetve elismerjék az egy más tagállamokban hozott büntetőjogi ítéleteket. Illetve az ítéletek, illetve ez elősegíteni azt is, hogy a harmadik országban hozott ítéleteket elfogadtassák. A bizottság megállapítása az, hogy egyetért ezzel a petícióval, hogy egy mechanizmusra van szükség annak érdekében, hogy a büntetőjogi eljárásbeli jogokat biztosítsuk az Európai Unióban. A bizottság már a korábbiakban próbált jogalkotási javaslatot tenni az eljárások felvételével kapcsolatban, de ez sikertelennek bizonyult. a tagállamok álláspontja miatt. A bizottság ezt a javaslatot felül fogja vizsgálni egy nagyobb vizsgálat keretein belül, amely arra irányul, hogy a jövőbeni jogalkotási javaslatokban milyen eljárási jogokról kell még gondoskodni. De ez még egy néhány évig biztos nem lesz megvalósítható, amíg 2014-ben le nem jár, illetve meg érvénybe nem lép a vonatkozó jogalkotás. Úgyhogy ez a bizottság álláspontja. Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás ehhez? Musilán úr. Köszönöm szépen. Határozottan egyetértek azzal a véleménnyel, amit a petíció benyújtójától hallottunk. Nagyon sok esetben hallunk arról, hogy EU tagállamban is visszaérések történnek a kihallgatások során, olyan visszaérések, amelyek miatt végül is alapvető emberi jogok sérülnek, eljárási jogok sérülnek. Hogyha készülnek felvételek, akkor van bizonyíték az ilyen esetekre. Mindenki jobban meg tudja védeni, a, érvényesíteni a jogát felleviteli eljárás során. Hát egyetértek a petíció benyújtásával, benyújtójával, és felkérem az Európai Bizottságot arra, hogy próbálják meg a végrehajtást lerövidíteni, hatékonyabbá tenni, tehát a lehető legrövidebb idő alatt szülessen meg az eh, a jogszabály, amire utalt. Az én hazámban, Romániában is eh, alapvető szabályokat eh, sokszor megsértenek, és az ilyen jogsértéseket nem lehet elfogadni. Ezekre nincs egyszerű magyarázat, sem szakmai, sem pénzügyi indok nincs arra, hogy miért ne lehetne egy ilyen rendszert megvalósítani. Köszönöm és azt javaslom, hogy maradjon nyitva a petíció, és nagyon remélem, hogy az Európai Bizottság minél előbb visszatér hozzánk egy előrehaladásról szóló jelentéssel, amelyben beszámol arról, hogy a kihallgatások az eljárás során lesznek felvételek. Köszönöm szépen, Bocináró képviselő. Még gondolom senki nem ellenzi azt, hogy ez a petíció maradjon nyitva, Auken asszony. Nagyon is egyetértek azzal, azzal, ami elhangzott. De amikor azt mondja, hogy a tagállamok ezt elutasították, nos, Dánia itt nem érinted de én elmondhatom a véleményemet. A bírósági rendszer, az igazságszolgáltatás egy olyan terület, ahol nagyon alacsony a harmonizáció foka. A tagállamok nagyon is meg akarják őrizni a saját hagyományaiknak megfelelően az igazságszolgáltatás rendszerét. Ez egy érthető konzervativizmus, ami kapcsolódik ez a témához. Azt szeretném tudni, hogy milyen érveket hoztak fel a tagállamok. Itt, hogyha lenne egy közös rendszer, akkor akkor tudni lehetne, hogy mi történik egy másik országban. Érdekes lenne megtudni azt, hogy milyen érvekre hivatkozva utasították el ezt a rendszert, a felvételeket. Azt, hogy mindenki törődjön a saját dolgával, a mind your own, own business, vagy, vagy milyen, milyen érveket hangoztattak. Tehát mire kell gondolnunk itt. Egyetértek azzal, hogy ez maradjon nyitva, csak nagyon kíváncsi vagyok, és örülnék, ha választ kapnék. Parancsoljon! Kérem a választ, kérjük a választ. Nagyon sajnálom, de miután ez nem az én ügyem, nem az én dossziém, nem tudom, hogy milyen érveket hoztak fel a tagállamok, de utána nézhetek, és majd beszámolok erről a szakbizottságnak, hogyha ezt kéri tőlem. Igen. Azt hiszem, hogy a petíciót akkor tényleg hagyjuk nyitva. Meghallgattuk a bizottság képviselőjétől a magyarázatot, és azt szeretném leszögezni, hogy megpróbálunk, vagy reméljük, hogy a bizottság minél gyorsabban felülvizsgálja ezt a kérdést, és azt a javaslatot szeretném tenni, hogy a Libel szakbizottság is készítsen erről egy anyagot, hiszen ők is foglalkoznak ezzel a témával, és akkor az illetékes szakbizottság is részt venne ebben a munkában. Nyitva maradt tehát ez a petíció. 16 óra 30-kor jön Reding biztos asszony hozzánk. Kicsit korábban készlettünk, nem tudjuk előrehozni a másik két petíciót, ami még hátra van, hm, marad egy kis szabadidőnk. riprendiamo i lavori. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Redding biztos asszony látogatott meg ma bennünket. Köszönöm neki saját magam és a bizottság nevében is, hogy eljött, hogy figyelmet szám ránk. Időközben már másodszor jön el, tisztel meg bennünket a jelenlétével. Ma este egyébként a biztos asszony mindenek előtt az EU állampolgársággal kapcsolatos utolsó jelentést mutatja be. Ez nagyon fontos téma a petíciós szakbizottság szempontjából is. Egy óránk van erre, hiszen biztos asszonynak utána távoznia kell, ezért rögtön meg is adom neki a szót, és majd meglátjuk azt, hogy hány hozzászólás akad, miután Reding asszony elmondta a bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a régi időkre emlékeztet engem, mert megint csak olasz elnök van itt, és 12 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hát ki tudja már, egy olasz elnök követett engem, amikor mandátumom elején voltam, 89-ben ennek a szakbizottságnak voltam az elnöke, és aztán pedig egy olasz elnök követett engem, Rosé Bindi úgyhogy az olasz politikusokat jól ismerem. Elnök asszony, igen, igaza van. Azért vagyok itt, hogy az új polgárságról szóló jelentésről szóljak, amelyet október 27-én terjesztettek be. Talán tudják, hogy ez politikai iránymutatásokat követ, amelyet az elnök 2009. szeptemberében mutatott be a parlamentnek, és nagyon világosan kimondta, hogy Európának az embereket kell szakpolitikai agendája középpontjába helyezni és kiemelni, hogy melyek az emberek elvárásai, és mit tehetünk azért, hogy elkerüljük az akadályokat, amelyek még mindig léteznek a belső piacon, nem csupán a vállalkozások esetében, hanem a polgárok esetében is. És ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanultunk a Lamaszúr jelentésből, a 2008-as Lamaszúr jelentésből, amelyet a francia elnök Alain Lamaszúrtól, kollégájuktól, és ott nagyon konkrétan és olvasható módon leírta azokat az akadályokat, amelyekkel a polgároknak napi életükben szembe kell nézniük, hogyha a belső piac adta lehetőségeket ki akarják használni. Ennek alapján pedig az EU polgárokról szóló jelentést felállítottam, összeállítottam, és ez volt az első olyan bizottsági jelentés, amely valamennyi, ami megvizsgálja a hétköznapi élet aspektusait, például, hogyha utazni kívánnak, dolgozni, hogyha diákok, ha össze akarnak házasodni, vagy el akarnak válni, orvosi ellátásban részesülni, tehát bármit említenek, az benne van ebben a jelentésben, mind nagyon gyakorlatias elem egyébként. És ezután pedig 25 konkrét, rövid és középtávú lépést javasoltam. Önök is kapnak majd tájékoztatást erről, most osztják ki, hogy lássák, hogy miről is szól ez a jelentés. Ez egy rövid összefoglaló. Például, ha azokról a polgárokról beszélek, akik másik tagállamban élnek, és a szabad mozgási és lakóhelyválasztási jogokat kívánják érvényesíteni. Ha megnézzük, 12 millióan vagyunk, ilyen emberek, az európaiak 35%-a mondja azt, hogy szeretne máshová költözni, de tartanak ettől a szabályok, az eljárások, akadályok, komplikációk miatt, úgyhogy végül úgy döntenek, hogy maradnak. Úgyhogy valóban meg kell vizsgálnunk azt, hogy illetve biztosítanunk kell, hogy megvan nekik ez a szabadságuk, hogy megtegyék, hogy mozogjanak, illetve utazzanak Európában, ha akarnak, de senkit nyilván nem erőltethetünk, hogy ezt megtegye, csak biztosítanak akkor megtehessék. És azokat is megkérdeztünk, akik már átköltöztek máshova, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy közigazgatási adminisztratív késedelmeket szenvedtek el, és sajnos ez nem elfogadható, nyilván megszokott, de ezek az administratív akadályok, nehézségek olyanok, amelyeket le kell küzdenünk. Felállítottuk azokat a intézkedéseket, amelyekkel ezeket a problémákat megoldhatjuk, biztosítandó, hogy a vonatkozó EU szabályokat a tagállamok szigorúan betartják. Ugyanis az egyik legnagyobb probléma nem az, hogy új szabályok vannak, hanem az, hogy a meglévő szabályokat sem tartják be megfelelően, a legjobb gyakorlatokat viszont hirdetnünk kell, reklámoznunk kell. Például a Frontex, biztosítanunk kell, hogy a Frontex hivatalnokai regionális, helyi, nemzeti szinten is tudnak ezekről a szabályok, szabályokról. Nem rossz hiszeműek, hanem gyakran nem eléggé tájékozottak. Ezért nagyon fontos, hogy maguk az állampolgárok is tudjanak arról, hogy melyek, milyen jogokkal rendelkeznek, ugyanis nagyon sokan nem tudnak jogaikról. A polgárok egyharmada megmondja őszintén, hogy fogalmuk nincs arról, hogy milyen jogok illetik meg őket európai polgárokként. Az állampolgársági jelentésben foglalkozunk azokkal az akadályokkal is, problémákkal, amelyek azokat a polgárokat érintik, akik másik országban élnek, és ez a választói gyakorlatra, a választói jog gyakorlására vonatkozik. Illetve a választási listán hogyan kerülhet valaki bejegyzésre, például egyes országokban ehhez szükség van nemzeti személyi igazolványra, illetve azonosító, személyazonosító okmányra, vagy hogyan lehet, milyen szabályok alapján lehet politikai pártot létrehozni. Mindezeket a kérdéseket vizsgáljuk. Felméréseket készítettünk 2010-ben, és ezek azt mutatták, hogy az állampolgárok kevesebb, mint egyharmada, 32%-a érezte úgy, hogy jól ismeri jogait. Tehát az európaiak 70%-a nincsen tisztában a probléma megoldó mechanizmusokkal. Önök tudnak -e ezekről, a Solvitról például, ami nagyon hatékony, de a polgároknak is tudniuk kell, hogy ilyen eszközök léteznek, hiszen ha nem tudnak róluk, akkor azok az eszközök nem hatékonyak, hiszen a polgárok nem használják azokat. És mivel ez oly bonyolult, és mivel annyira sok ilyen hálózat létezik, ezért az Európai Bizottság arra törekszik, hogy egy egyablakos rendszert alakítson ki, amelynek neve Your Europe, tehát az Ön Európája. Ez egy olyan portál, ahova fordulhatnak a polgárok, és a feltett kérdés alapján pedig tudhatja, hogy honnan kapja meg a választ, hogy mi történik. A háttérben nyilván a komplexitás, a bonyolultság megmarad, azonban a polgárnak nem kell erről tudnia, arról viszont tudnia kell, hogy ide belépek, és akkor megkaphatom a valódi hatékony választ és segítségnyújtást. Ezt természetesen a Europe Direct-tel együttműködésben fogjuk megvalósítani. Végezetül a polgároknak, polgárok számára két olyan hely lesz, ahova panaszaikat benyújthatják. Az egyik a petíciós bizottság természetesen rendkívül fontos, és aztán pedig ott lesz ez a közvetlen portál, ahová beírhatják panaszaikat, kérdéseiket, stb. a polgárságról szóló jelentéssel kapcsolatos gyakorlat arra törekszik, hogy a lépéseket erő, megerősítsék és végrehajtsák. 2010 óta, 2010-ben 2010-től 2020-ig vonatkozó időszakra fogadtuk el a fogyatékkal élőkkel foglalkozó tevékenységi csomagot, annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők jogait érvényesítsük, vagy pedig a nyilvános dokumentumok szabad mozgásáról szóló közleményt is közzétettük, annak érdekében, hogy az adminisztrációt, a bürokráciát egyszerűbbé tegyük. És hamarosan pedig két szabályozási javaslattal fogok élni a házasságkötéssel kapcsolatban, a házasságkötésre kapcsolatos tulajdonjogokkal kapcsolatban, illetve a bejegyzett élettársi viszonynal kapcsolatos jogokról, vagy például a vállás eljárásáról, vegyes pároknál, melyik ország rendelkezik joghatósággal, és melyik szabályozza a házastársi tulajdont. Aztán ott van az áldozatok védelme, az egyének védelme a büntetőjogi eljárásokban, ez az úgynevezett áldozatokra vonatkozó csomag. Nagyon gyakran azt látjuk ugyanis, hogy nagyon sok áldozatot nem vesznek eléggé figyelembe a bírósági eljárások során, illetve még további üldöztetést kell elszenvedniük a bírósági eljárással kapcsolatban. Ezek az eljárások nagyon fontosak, és szorosan kapcsolódik ez az eljárási jogokhoz is, amelyeket érvényesíteni igyekszünk azokkal kapcsolatban, akiket bíróság elé idéznek, hiszen nekik is megvannak a jogaik. Az első irányelv, amely az elítéltek jogaival foglalkozik, a tolmácsoláshoz, illetve fordításhoz való jogukhoz létezik egy ilyen irányelvünk, és idén pedig az ügyvédhez való jog, illetve a családdal folytatandó kommunikációhoz való jog is belekerül majd a szövegekbe. Ezekkel foglalkozom jelen pillanatban. Az IMCO bizottság pedig szavaz a fogyasztói jogokról, a fogyasztói jogokkal foglalkozó irányelvről. Ez megint csak egy állampolgári jog. Aztán az utazási szabályokkal is foglalkozunk, az új szokásokra vonatkozik ez a szabályozás, hogy az állampolgárok saját maguk állítják össze az utazási csomagjukat. A parlament egyébként nagyon egyértelműen világosan szólt arról, hogy mennyire fontos erre vonatkozó szabályokat hozni, aztán pedig a konzuli védelemhez való jog harmadik országokban, ez is egy nagyon fontos téma. Azt hiszem, hogy ez a polgárok számára rendkívüli fontossággal rendelkezik. Ezen cselekvések végrehajtásával kapcsolatban, amelyek a jelentésben szerepelnek, az Európai Parlamenttel, egyéb intézményekkel, fő érintett felekkel konzultáltunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket a jogokat érvényesíteni, és néhány akadályt is sikerült azonosítanunk, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti parlamenteket is bevonjuk ebbe a vitába, ugyanis, ahogyan önök is teszik, európai parlamenti képviselőként itt a petíciós bizottságban a polgárok önökhöz is közvetlenül fordulhatnak a nemzeti parlamentekben, a nemzeti parlamenti képviselőkhez fordulhatnak az állampolgárok. Ezeket a panaszokat pedig, hogyha összefogjuk, akkor az hozzásegít ahhoz, hogy világosabban értsük, mi is történik, és az állampolgárok mit várnak tőlünk. Az elején is elmondtam már, hogy végezetül nem csupán arról van szó, hogy új törvényeket, irányelveket, rendeleteket hozzunk, hanem arról, hogy a polgárok tudják, hogy ezek a jogok léteznek. Ezért tehát a bizottságnak azt fogom javasolni, hogy 2013-at az európai állampolgárok évének nyilvánítsuk. Ez egybeesik majd az európai állampolgárság 20. évfordulójával, amit ugye a Maastrichti szerződésben fektettek le, az európai választások előtt egy évvel lesz, ezért szerintem ez egy jó alkalom lesz arra, hogy elmenjünk a polgárokhoz, és elmagyarázzuk, hogy Európa mit tesz azért, hogy ők kényelmesebben, szabadabban érezzék magukat, hogy úgy érezhessék, hogy tiszteletben tartják őket, és tájékoztatni kell őket jogaikról, például a választói jogokról is. Szerintem ez abban a pillanatban, abban az időszakban nagyon fontos lesz. Természetesen valószínűleg önök is értik, hogy látják, hogy a parlamenttel való szoros együttműködés alapvető fontosságú, illetve a nemzeti parlamentekkel, hogyha ezt az üzenetet továbbítani akarjuk, akkor össze kell fognunk. 2013-ban, hogyha minden rendben működik, akkor már számos akadályt sikerült leküzdenünk, belső piaci akadályt, amelyekkel ma a polgároknak szembe kell nézniük. Már működni fog ez az új egyablakos internetes portál. Lesz tehát egy üzenetünk, lesz mit mondanunk az állampolgároknak. És itt is segítségükre lesz szükségem, ugyanis nem véletlen egybeesés, hogy az önök tevékenységi jelentése 2010. júniusában egybevágott az állampolgársági jelentéssel, oly módon, hogy ugyan azokat az akadályokat, terheket, nehézségeket azonosítottuk be. Az önök jelentése nagyon hasznos volt, ugyanis rámutatott arra, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a polgárok úgy érezték, hogy amikor petícióval foglal, fordulnak önökhöz, melyek azok a jogok, ahol a jogok gyakorlásában akadályoztatva érzik magukat. Úgyhogy önöket nagyon értékes partnernek tekintem ebben, és remélem, hogy szorosan együtt tudunk működni. Egy konstruktív párbeszédet szeretnék kialakítani arról, hogy melyek legyenek prioritásaink, és melyik nehézséggel kell először megküzdenünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ezt a jelentést bemutathattam önöknek, és mindenkinek köszönöm, hogy ezt segítenek az elkövetkezendő években valóra váltani. A bizottsági kollégium egyetért azzal, hogy a 2013-as év az európai állampolgárság éve legyen, akkor nem csak 2013 lesz ilyen, hanem 2012-ben már előkészítő intézkedéseket hozhatunk. Annak érdekében, hogy 2013-ra már a rendes tevékenységet lefolytathassuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Reding biztos asszonynak. Ez olyan dokumentum, amelyhez megtaláljuk a bizottság, a szakbizottságunk támogatását is, hiszen olyan dimenziót érünk el ezzel a olvasattal, amely rámutat arra, hogy mennyi, mekkora terület, mekkora tér nyílik ezen a területen az együttműködés előtt. Úgy gondolom, hogy az akadályok is visszavezethetők egy sor petícióra, amelyet itt terjesztettek elő a polgárok, az állampolgárok adott témákban benyújtanak tehát petíciókat, és évek során megmutatkozott, és ez igazak a legutóbbi időszakra is, hogy nagyon sok témát vetnek fel az emberek, amelyekkel mi foglalkoztunk a jelenlegi ülésünkön is ez volt a helyzet. Úgy gondolom tehát, hogy ez nyilvánvalóan jó kiindulási pont lehet az együttműködéshez. Látjuk a hozzászólók listáján is, hogy mekkora érdeklődés mutatkozik a téma iránt. Wallis asszony az első. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem is számítottam arra, hogy én kapok először szót. Nagyon köszönöm, és nagyon köszönöm a biztos asszonynak eh, az előadását. Azt hiszem valamennyiünk számára, akik néhány éve tevékenykedünk ezen a területen, eh, uniós polgárság, jogok, csak eh, gratulálni tudok a számos kezdeményezéshez. Fontos jog, a jogok azok, amelyekről a lamaszorú jelentése számol be, azután folyik a munka olyan területeken, ahol tudjuk, hogy már működik ugyan, vagy léteznek jogszabályok, de ezeket egyértelműbbé kell tenni, vagy kommunikálni kell. Egy év munkájára világított rá, ezt kitűnőnek tartom. Én mindig is mondtam, hogy szükség van egy 1992-es pillanatra, most nem a belső piac, hanem az emberek érdekében és ez most ragyogóan sikerült. Beszélt olyan kérdésekről, ahol még vannak problémák. Lehet, hogy nem sikerül az egyensúlyt fenntartanom, de hát ön arra kért minket, hogy azokról a kérdésekről beszéljünk, ahol úgy érezzük, hogy még vannak problémák. Mint egyszerű képviselő, problematikusnak tartom azt, hogy még mindig túl gyakran érkeznek e-mailek olyan ügyekről, amik is a polgárok a szabadmozgás jogával akarnak élni, mondjuk részben, vagy teljes időben egy másik tagállamban akarnak lakni. És valószínűleg életük legnagyobb beszerzése kapcsolódik ehhez, mondjuk vásárolnak ingatlant egy másik tagállamban mi, mint fogyasztóknak védelmet biztosítunk számukra, ha mondjuk elektronikus berendezéseket vásárolnak, de milyen védelmet tudunk nyújtani nekik akkor, amikor életük legnagyobb vásárlását, egy ingatlan vásárlást valósítanak meg egy másik tagállamban? Ez egy elég érzékeny területét érinti a nemzeti jognak. De például, amikor egy pár elválik, felmerülhet ilyen, és akkor de foglalkoznunk kell mm, azokkal az átlag emberekkel, akik élnek a szabad mozgás jogával, és ugyanilyen védelmet szeretnének, mint az egyszerű EU-s fogyasztó. Én is, és biztos vagyok abban, hogy a kollégám is, kollégáim is nagyon sok olyan e-mailt kapnak, amelyeknek a tárgya az, hogy problémáik vannak azzal, hogy ingatlant vásároltak egy másik tagállamban. Ez a szakbizottság nagyon sokat foglalkozik spanyolországi ügyekkel, más országbeli ügyekkel is, és arra kívánok rámutatni, hogy itt van egy egyre nagyobb egyensúlytalanság, ami nő, ahogy az emberek egyre többet jönnek, mennek az unióban. A tulajdonhoz fűződő alapjogokat garantálja az alapjogi karta. De amit az emberek tényleg tapasztalnak, akkor, hogyha ingatlant vásárolnak, az az, hogy borzasztóan csökkennek a jogaik, hogyha a tulajdonos fűződő jogot más tagállamban akarják gyakorolni, sok a csalás, visszaélés. Ez egy nagyon érzékeny terület, de ez egy létező probléma, sok tagállamban, sok embert érint, foglalkoznunk kell vele. Köszönöm szépen, Szlánoka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és én is szeretném megköszönni a biztos asszonynak az előadását. Köszönöm a kezdeményezéseit, és valóban remek kezdeményezés az, hogy az uniós polgárság évét hozzuk létre. Az uniós polgárság közvetlenül származtatható a tagállami állampolgárságból. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik állandó jelleggel az unió területén élnek, és jogilag valamelyik tagállam alá tartoznak, de nincs állampolgárságuk abban az adott tagállamban, de nem is külföldiek, mert más tagállamnak sem állampolgárai. Ez egy nagyon speciális kategóriája az embereknek, eh, amelyet a jogalkotó hozott létre két balti államban, Lettországban és Észtországban. És azt hiszem, hogy eh, néhány száz ilyen állampolgárság nélküli ember él, azt hiszem Szlovéniában is mi ugye korábban volt egy állam, a Szovjetunió, illetve Jugoszlávia, két szövetségi állam, amelynek állampolgárai voltak korábban ezek az emberek. És most jogilag valamelyik tagállam joga vonatkozik rájuk, speciális státuszt élveznek Lettországban és Észtországban például. Ezeknek az embereknek joga van, hogy szabadon visszatérjenek az országukba, és jogosultak a konzuli segítség igénybe vételére, ami megint csak az állampolgárokat jellemző jogelőny. A kollégáim Michael Cashman elsősorban bevontuk be, hogy a vízum szabályozás területén is próbáljunk segíteni ezen speciális kategóriába tartozó embereknek. És megpróbálunk a szerződés alapján vízumkönnyítéseket biztosítani. Ugye Nagy-Britannia és Írország nem részesei ennek a vízummentes rendszernek, viszont eu kívüli országok, Norvégia, Izland és Svájc igen. A kérdésem tehát a következő. Az ön véleménye szerint az uniós polgárság intézményét nem lehetne kiterjeszteni olyan módon, hogy az ilyen speciális státuszú emberekre is ez kiterjedhetne? Ez az első kérdésem. A második kérdésem. Itt a petíciós szakbizottságban több petíciót is megvizsgáltunk. Lett emberek részéről, hontalanok részéről, és megpróbáltuk arra bírni az Európai Uniót, hogy biztosítsák nekik az Európa Parlamenti választási jogot, mert ők tényleg nem vehetnek részt a választásokon. Ez azért speciális eset, mert létezik egy EU szabályozás, miszerint minden uniós polgár részt vehet Európa parlamenti és helyi önkormányzati választáson, de hát ők, ezek a balti államokban élő hontalanok, vagy országhoz nem tartozók, nem. Észtországból érkezik egy petíció, amit megtárgyalunk, aminek a tárgya szintén az európai választásokon való részvétel kérdése. Azt kérdezném öntől, hogy az ön véleménye szerint eh, nem lenne szüksége valamilyen új eh, európai szintű szabályozásra, amely segíthet eldönteni azt, eh, hogy kinek van joga részt venni helyi, illetve európai választásokon. Köszönöm. Cashman úr. Köszönöm egyetértek mindezzel, mindennel, amit Szénaka asszony elmondott, és eh, a hontalan eh, polgárok száma jelenleg fél millió. Biztos asszony, nem vonom kétségbe az, hogy ön teljes mértékben elkötelezett uniós polgárság az egyenlő jogok mellett, a szakbizottságban is ennek tanú bizonyságát adta, és másutt is. De itt van egy szűk értelmezés veszélye, hogy ha az alapjogi kartát szűken értelmezzük, és akkor üresnek érezzük, hiszen ez tulajdonképpen EU jog, de vannak más nemzeti jogszabályok, amelyek esetleg összeütköznek az alapjogi kartával a biztosok kollégiumában ezt nyilván érzékelik, de azt is érzékelem, hogy a tagállamok részéről van ellenkezés. A kérdésem hajlik olyan arra, hogy meggyőzzék arról, hogy szükség van a karta módosítására, hogy ez valóban egy, egy, egy tartalmas dokumentum legyen, amelyet például fel lehessen használni tulajdonjogsértési esetekben, amelyekről Wallis asszony is beszélt a 17. cikk kapcsán. Ugyanis vannak nagyon fontos példák, amelyekkel találkozunk. Az uniós polgárság 2013 erről beszélt. Hát mi vagyunk az a szakbizottság, akik olyan európai polgárokkal foglalkoznak, akik úgy gondolják, hogy ők nem uniós polgárok. A Spanyolországban jogosan, törvényesen megvásároltak eh, emberek tulajdont, eh, ingatlant, és utána jogfosztottan eh, maradnak. Tehát úgy gondolom, hogy a tulajdonjog kérdését az egész EU-ban rendetni kellene, hogyha bizalmat akarunk ébreszteni magunk iránt. Azután itt van a az azonos neműek házassága elismerésének a kérdése, ami tagállami hatáskör. És most hallottunk egy esetet Lengyelországból, ahol egy másik országban akarnak azonos neműek házasságot kötni, és megtagadják tőlük a családi állapotukra vonatkozó igazolás kiadását, csak azért, mert házasságot vagy életási kapcsolatot akarnak kötni azonos nemű másik eh, uniós polgárral készült egy tanulmány a bizottság megbízásából, és ez, ez elég sürget kettő lenne elkészíteni egy ilyet, hogy megvizsgálják, milyen jogszabályok van meg a potenciális kollízió veszélye nemzeti jogszabályok és az emberjogi karta között, és milyen EU-s intézkedéssel lehetne ezt a nagyon fontos alapjogi kartát érvényesíteni. Ja, danke Frau Kommissar. Köszönöm szépen, biztos asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a kiváló beszámolóért, és eh, hát eh, az európai polgár évének bevezetése is nagyon fontos, ezért is hálás vagyok. Azt gondolom, hogy a tudatot erősíti ez az európai iránt, és eh, Wallis nem értem a lengyel nyelvet, bocsánat, angolként pedig kedvelem, de én a lengyel tolmácsolást kaptam most. Igazából azt hiszem valami probléma van a kabinokban. Elnézést kérek. Nem, rossz fejhallgató van rajtam. Politikusoknak sokszor jó ötleteik vannak, csak az agyuk nem működik közre. jó kérdésem is van a tulajdoni joggal kapcsolatban. Úgy vélem, hogy mindenki azt a véleményt képviseli, hogy a tulajdonhoz való jog egy emberi jog, ez egy szerepelt az alapjogi kartában is. Ampuria Brávából van egy konkrét esetem, ez egy kis város Spanyolországban, ahol a polgárok képviselői írtak nekem, és elmondják, hogy a, azt a jogot, tehát ezt a parti építési jogot, vagy tulajdoni jogot érvényre juttatják, és egészen egyszerűen nem intézhető el számukra egyszerűen az ügy azzal, hogy nincs hatásköre az Európai Bizottságnak. Erre szeretnék választ kapni. Mit mondjak az érintett embereknek? Mi az, amit mondhatok? mi az, amivel segíteni tudok ezeknek az embereknek, hogyha ez tényleg hatályos EU jog, amivel ott szembesülünk, akkor meg kell értetni velük, hogy ez a hatályos EU jog. Mert ha veszek egy házat, telket, azt bejegyeztettem, megfizettem az árat, és egyszer csak megjelenik az állam, és azt mondja, hogy ez már nem a tiéd többé. Viszont az adót fizethetem továbbra is. Ilyenkor egyszerű állampolgárként nagyon komoly nehézségekkel szembesülök. Itt kérem a támogatását, hogy hogyan tudok segíteni az állampolgároknak. Valéán asszony. Thank you, Chair, Commissioner. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Én magam is szeretnék gratulálni önnek a jelentésért, és nagyra értékelem megközelítését, azzal, hogy konkrét kérdéseket vesz figyelembe, olyan kérdéseket, amelyek az emberek mindennapi életét érintik. Azt hiszem, hogy ez nagyon jó megközelítés, és ahogy mondtam, nagyra értékelem azt. De néha az akadályokkal is foglalkoznunk kell, a polgárság fogalmával kapcsolatos akadályokat, hogy az emberek Európa szerte érezzék a polgárság lényegét két kérdést szeretnék kiemelni, ezt jól ismeri mindenki, és szerintem valamilyen módon ezt kezelnie kell önnek is a vita részeként. Az egyik a munkaerőpiac. Nem lehet Európában szabadon mozogni Európában, a családdal átköltözni egy másik helyre, autót vásárolni, stb., hogyha nem rendelkezünk joggal a másik országban való munkavállalása, és tudjuk, hogy még mindig vannak korlátozások. És erre szeretném kérdezni, hogy van-e erre valami észszerű magyarázat, hiszen a bizottság talán az egyetlen, amelyik nyomást gyakorolhatna a tagállamokra, hogy adjanak észszerű magyarázatot. A másik pedig, hogy mások hogyan látnak minket európaiként. Például, hogyha egy amerikai hivatalnok cipőjében járunk, akinek meg kell adnia egy vízumot egy európai polgár számára, aki igyekszik belépni az Egyesült Államokba, akkor láthatjuk a különbséget. Nem azt mondom, hogy ez konkrétan a bizottságon múlik, de mégiscsak egy probléma ez. A bizottság nem tudott megfelelően tárgyalni mindannyiunk nevében a harmadik országokkal a vízumkérdésekben. Tehát ezt a két dolgot szeretem volna, ha figyelembe veszi, mert tudom jól, hogy ön egy nagyon bátor asszony, és vállalja ezeket a csatákat. Köszönöm szépen. Köszönöm, Martínez úr következik. Köszönöm, elnök asszony, alelnök asszony, illetve bizottsági alelnök asszony. Szeretnék gratulálni én is önnek a jelentésért, a hozzászólásáért, előadásáért, és szeretném biztosítani támogatásunkról számos javaslattal kapcsolatban, amelyet öntől hallhattunk hiszen aggájainkkal, szükségleteinkkel foglalkozik. Nem fogok most részletekbe bonyolódni, de szerettem volna utalni egy olyan problémára, amelyel ön nem foglalkozott, azonban teljesen fontos és meghatározó ez. Mégpedig az a kötelezettségvállalás, hogy tudassuk a polgárokkal, hogy ezek a jogok léteznek. Láttam ezeket a dokumentumokat, olvastam ezeket, amelyeket szétosztottak. Ezek nagyon hasznosak, figyelemre méltóak. De parlamenti alelnökként fogok szólni most, ugyanis én magam felelek a többnyelvűségért. Ez az anyag nagyon keveset ér, hogyha nem tesszük közzé valamennyi hivatalos nyelven. Tehát azokon a nyelveken, amelyeket értenek az állampolgáraink, és beszélik azokat. Szerintem itt megint csak egy nagyon súlyos problémával nézünk szembe, és kérdezném, hogy önnek milyen szándékai vannak ezzel kapcsolatban. Ha továbbra is úgy, dolgoz, úgy gondolkoznak, ahogyan az Európai Bizottság gondolkozik a mindennapi munkájában, a három nyelvvel, a három munkanyelvével, így nem jutunk el az európai állampolgárok 80%-ához. Azokhoz, akiket tájékoztatni akarunk, azokhoz, akikkel tudatni akarjuk, hogy milyen jogaik vannak. Én itt, ezen a területen semmilyen előrelépést nem látok. Ezért szerettem volna meghallgatni, hogy melyek a szándékai, ugyanis fontos, hogy az emberek tudjanak arról, hogy milyen jó munkát végez ennyi területen. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy az adott nyelven kapják meg a tájékoztatást. Hogyha csak két vagy három nyelven kapják meg ezeket a tájékoztatásokat, akkor gyakorlatilag felesleges munkát végzünk. Szeretném tudni tehát, hogy ön milyen lépéseket tervez. Általánosságban ez a kommunikációnkra érthető. Minden nyelven meg kell valósulnia ahhoz, hogy mindenkihez eljussunk. Ha ezt románra, lengyelre, szlovénra, spanyolra nem fordítjuk le, akkor nem jutunk el az állampolgárokhoz. Természetesen értem én, hogy ez egy plusz erőfeszítés, azt is tudom, hogy nem olcsó, de sokkal kevésbé drága, mint amit az ember általánosságban gondol, Tegnap például az Alkotmányügyi Bizottságban egy német kolléga azt mondta, hogy két vagy három nyelven kellene dolgozni, ugyanis ez borzasztó drága. Megkérdeztem tőle, hogy tudja-e mennyibe kerül a multilingvizmus, a többnyelvűség az Európai Unióban. Egyetlen parlamenti képviselő nem tudta megmondani. Nem tudták, hogy az intézményekben a többnyelvűség évente és állampolgáronként kevesebb, mint egy kávé árába kerül. Hát nagyon kevés dolog van, ami ennél kevesebbe kerül. Abból a tényből kiindulva, hogyha 500 millióan valunk, hát akkor ez 500 millió euró. De amikor azt javasolták, hogy két nyelven dolgozzunk, akkor azt mondom, hogy természetesen nagyon jó ötlet ez, hogyha senki nem a saját anyanyelvén beszél. Hogyha egy angol képviselő franciául beszél, vagy egy francia képviselő angolul beszél, akkor teljesen egyenlő helyzetben vagyunk. Természetesen arra szeretném önt biztatni, hogy tegyen erőfeszítéseket a kommunikáció terén, és a dokumentumokat fordítassa le valamennyi hivatalos Európai Uniós nyelvre, annak érdekében, hogy valóban előrelépéseket érjünk el, olyan előrelépéseket, haladást, amit az önmunkája megérdemel. Mert ha nem, akkor ez csupán nagyon kisebbségi körökben lesz elterjedt, és nem jutunk el oda, ahova szeretnénk. Köszönöm, és még egyszer gratulálok a jelentéséhez, alelnök asszony, jár kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, köszönöm az elmondottakat. Szeretném előre bocsátani, hogy kiváló ötletnek tartom, hogy 2013 legyen a polgárok éve, vagy az állampolgárok éve, hiszen az Európai Unió nem öncél, hanem mindenek előtt az állampolgárok szolgálatában áll, és a politikában csak a keretfeltételeket lehet megállapítani. Ehhez örülünk persze, hogyha az Európai Unió polgárai elfogadják ezeket a keretfeltételeket. Ilyen értelemben élvezetes párbeszédet folytatunk, mert nap mint nap érezzük a petíciós bizottságban is, hogy az állampolgárok panaszaikkal hozzánk fordulnak olyankor, amikor nem igazán áll elégedettek, amikor más elvárásaik lennének az Európai Unióval szemben, amit én jónak tartok. Tudnilik fordítva éppen azt mutatja, hogy van érdeklődés, és egy néhány pontot ön is kiragadott ezek közül. Szeretném aláhúzni, ahol azt gondolom, hogy tényleg van még tennivalónk bőven, aminek a címe az, hogy a szabályokat mindenképpen át kell ültetni a gyakorlatba, ezt kiválónak tartom vagyis ismerniük kell az állampolgároknak a szabályokat, és a tagállamoknak, az adminisztrációknak is ismerniük kell ezeket. Mi csinálunk akkor, és ez foglalkoztat bennünket a petíciós bizottságban, hogy ez gyorsabban működjön. Ma megint megállapítottuk, ugye mindig a jó hiszeműségből indulunk ki, tehát bizonyos szabályokat a tagállamok nem tartottak be, ezt az Európai Bizottság megállapítja. Ennek ellenére nagyon hosszú párbeszédet kell folytatni amíg a tagállami igazgatás ezt elfogadja, hogy szépen fogalmazzak. Vagyis e, belátják a végén, hogy az európai jog rájuk is vonatkozik, és itt a párbeszédnek gyorsnak kéne lennie, gyorsabbnak, a szabályokat be kell tartani, és ha szükséges, akkor meg kell változtatni. A polgárok szabad mozgása egyre inkább világos a polgárok számára, ez az utazást is magába foglalja, de azt mondják nem csak utazni akarok az Európai Unióban, hanem adott esetben dolgozni szeretnék, letelepedni szeretnék, választani szeretnék, a választói jogaimból szeretnék gyakorlatot csinálni. Ez nagyon pozitív, hogyha azt mondja valaki, hogy nem csak dolgozni akarok, hanem választani is akarok. Ez azt jelenti, hogy ő bele akar szólni a régió dolgaiba és ilyen értelemben a választási jogot, választási jogot ezt biztosítani kell számára, és ide tartozik bizony a tulajdon is. Itt egy meglehetős szűk mesdjén mozgunk, számos kolléga említette, valahogy az állampolgár már itt előrébb szaladt, mint a politikusok, hiszen hogy mondjam azt, amit akarok, Ugye azt várjuk, azt az alapvető érzést, hogy mindenhol elfogadják a tulajdont, mint védendő jószágot, a tulajdon megszerzéséhez van jog, és megfelelő kártérítésekhez van, kártérítésekre van szükség, ha az állam el akarja venni ha itt nem tudunk tovább lépni, akkor van európai jog, sőt, azt is mondtuk, hogy van a tagállami jog, és a kettő ütközik, és nem tud mit csinálni. Viszont az állampolgár nem így látja. Ő egyszerűen másképp látja. Nem lehet ezt kipipálni ilyen egyszerűen. És az állampolgár nem fogja lenyelni az egyszerű jogi választ, hogyha az jogilag rendben is van. Ezért a kérdésem az, hogy van-e javaslata, ötlete arra vonatkozóan, hogy mit kezdünk a tulajdonjogokkal. Még egy kérdés, a petíciós bizottság újra és újra foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az Európai Unió polgára elvárja, hogy egy tagállam jogszabályait egy másik tagállamban elfogadják, és ezzel sok problémánk van. Éppen ma ugye az egyneműek letelepedéséről van szó, itt nem ismerik el például ezt a jogot, vagy az örökbefogadási jog az egyik tagállam azt mondta rendben van, a másik meg nem ismeri ezt el. Végül is azt tudom mondani összességében, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a munka, amit most végez, és rendkívül gyümölcsözőnek tartom, hogyha az állampolgár adott esetben a saját gondolatvilágában egy európai jogrendszert akar kialakítani, amelyel előrébb jár, mint a politika. Szerintem ezt pozitívan kell látnunk. Ebben a munkában azt hiszem tudnánk egymásnak segíteni. Bosszináró kolléga, most egy kicsit kérem, hogy gyorsabban a lehetőségek között, hogy a biztos asszony válaszolni tudjon. Biztos asszony, az Európai Bizottság alelnök le, most anyanyelvemen fogok szólni. Ca de obicei, sunt uh, impresionat de... Mint mindig, most is, Nagy. most is lenyűgözött az, hogy milyen kitűnő tartalommal és formában tartotta meg az előadását. De hát az ördög mindig a részletekben rejlik. Ezért a uh, alelnök asszony, egy, uh, a következőt szeretném mondani önnek. Egy francia orvos Például Nagy-Britanniában nem nyithat gyógyszertárat, vagy egy brit docens, vagy egyetemi oktató nem ugyanolyan elbánásban részesül Olaszországban, mint az olaszok. Ilyen ügyünk is volt a petíciós bizottságban. A tavaly évben voltak olyan ügyek, amikor tagállami köztisztviselők diszkriminatív módon léptek fel EU polgárokkal szemben, mégpedig az etnikai hovatartozás alapján, vagy amiatt. Ön erre azonnal reagált, és azt mondta, hogy na most már aztán elég ebből, enough is enough nem biztosított a felsőfokú képzettsége kölcsönös elismerése, pedig ez is része lenne a szabad mozgásnak. De a kölcsönös elismerés nem garantálja mindegyik tagállam. És tudjuk, hogy szerződésszegés miatti eljárás is indult már az egyetemi végzettségek kölcsönös elismerésének a nem betartása miatt, hiszen itt általános megkülönböztetés érte diplomásokat. Szeretnék még valamire emlékeztetni. Két héttel ezelőtt Strasbourgban zajlott egy nagyon fontos vita az Európai Unióban a sajtószabadság kérdéséről. Ez is közvetlenül összefügg az alapjogok érvényesítés és miután a magyar soros elnökség is összefügg egy Romániából érkező petícióval, ami a sajtószabadsággal függ össze, a következőt szeretném öntől megkérdezni, lelnök asszony. A bizottság hivatalos álláspontjára volt tekintettel, ugye a bizottság felszólította Magyarországot arra, hogy értékelje a médiatörvényt, Romániával szemben is hasonló felépést terveze a bizottság. És emellett még következőt is hagyd tegyem hozzá ehhez. A nemzetbiztonsági stratégia Romániában. Nos, egy olyan ügy, ami ellen nem csak újságírók köptek fel, hanem Eh, én is európai parlamenti képviselő. Az ülés után egy dokumentumot is át fogok adni önnek, ami igazolja azt, hogy titkos szolgálatok, eh, például a távközlést figyelő titkos szolgálat az én honlapomat eh, átvizsgálták. Egy fő igazgató, meg is erősítette azt, hogy a titkos szolgálat eh, té, az a honlap, ahonnan ez történt. Úgyhogy eh, szinte le se tudom írni, hogy újságírókkal mi minden eh, történik, és megint csak arra számítok, hogy ön támogatni fogja a törekvéseimet. Hauken asszony. Angolul fogok beszélni, bár Dánul is talán megtehetném. De angol mellett maradok. Kapcsolódva ahhoz, amit Viktor Parcinárió mondott, és ő nyilván tud majd erre válaszolni, hiszen milyen jól ismeri ezt az ügyet, hogyha az egész emberi jogi kérdéskör tartjuk eh, szem előtt, akkor ez csak egy eset, eh, mire nem vonatkozik európai jogszabály a médiaszabadság, akár Magyarországon, akár Romániában. Itt alapvetően ez is a diszkriminációval függ össze. És a szerződés világosan kimondja, hogy az alapjogi karta nem terjeszthető ki, nem, terjesz, nem adhatók át hatáskörök az EU-ra. A hetedik cikk viszont kimondja, hogy ha nagyon súlyos jogsértés történik, a sajtószabadság vagy, vagy emberi jogok nagyon súlyos megsértésére kerül sor, akkor van a hetedik cikkben leírt eljárásra, fokozatos eljárásra lehetőség. Nagyon érdekes lenne megtudni, a vita után talán, azt, hogy a bizottságnak mi erről a véleménye. Ugyanis néhány évvel ezelőtt hallottuk, hogy a kopenhágai kritériumoknak nincs relevanciája akkor, hogyha már, már tagállam az az ország, amelyik esetleg jogsértést követel, és ezért nem, ez nem elfogadható hogy ilyen alapjog esetében, mint amilyen a sajtószabadság. Persze különböző országban különböző törvényeket hoznak, és ezekkel folyamatosan foglalkozni kell a Strasburgi Bíróságnak is. Másrészt azonban nekünk is szükségünk van egy lehetőségre, hogy őrizni, óvni tudjuk azokat az értékeket, amelyet a szerződés kettes cikke sorol fel, és Ugye a kopenhágai kritériumok megsértését se szabad eltűrnünk. A hetedik cikk talán most hasznosabb lesz, mint az előző egy alkalommal, amikor erre akartunk hivatkozni. Kérdezném a bizottságtól, egy részese ennek a folyamatnak, eh, és a bizottság az, aki hát azért valamit jelezhet a tagállamoknak, hogy valami súlyos baj van itt, súlyos eh, hiba történt, és négy, a tagállamok négy ötödének a szavazatára van szükség persze akkor, hogyha ezt a hetedik cikket akarjuk érvényesíteni. Ez a, viszont a bizottság lobogtathatja meg ezt a piros kártyát, akár a roma kérdésben, vagy ön azt mondta nagyon világosan a roma ügy kapcsán, eh, amit, amit mondott a második világháború után, eh, és eh, milyen felzúdulás váltott ki ön, amit ön mondott ugye, amikor azt mondta, hogy amit Franciaország csinált, az hasonló ahhoz, mint ami a második világháborúban történt. Viszont amit ön akkor mondott az akkori beszédében, abból kiderült, hogy hát igen, ön kimondja a dolgokat. De most nem teljesen világos, hogy a bizottság mit gondol. És a LIBE bizottságban is volt egy vita a magyar médiatörvényről, és azt hiszem, hogy Néli Krúz azt mondta, hogy hát nyitottak egy kicsit rugalmasabb, rugalmasabb értelmezés felé, mint amit a bizottság korábbi válaszaiból kivehettünk. Tehát nagyon érdekel az ön vélemény erről a média kérdésről hogyha ezzel nem tudunk foglalkozni, ez szerintem az EU szégyene. Eh, Basescu, un minuto perché il commissario deve andare via. Basescu, kérem, biztos asszonynak nagyon csak elmennie kell. Köszönöm szépen, igyekszem rövidre fogni a mondandómat. Amit Bostinár úr mondott, arra reagálok egészen konkrétan a romániai sajtószabadsággal kapcsolatos petícióról beszélek. Pontosítok, Romániának nincs olyan törvénye, amelyel szabályoznák a sajtót, vagy amelyel korlátok közé szorítanak. Van egy nemzeti biztonsági stratégiája Romániának, ennek van egy része, amely a megrendelt sajtókampányokkal foglalkozik, nem úgy általában a sajtóra hivatkozik a megrendelt sajtókampányokat, bizonyos vagyonkezelők rendelik meg, és bizonyos dossziékat állítanak össze, hogy ezzel gyakoroljanak nyomást. Romániának semmi köze a magyar esethez, ezt szeretném pontosítani, mielőtt mostináru kollégára reagálnának. Akkor pedig biztos asszony, elnézést kérek, hogy egy kicsit megcsúsztunk az idővel, de hát bevezetőmben elmondtam, ez a szenvedélyes vita oda vezet, kicsit elhúzódott a dolog. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, hogy számos kérdésre írásban kéne válaszoljak. Főként azért, mert kevés az időnk, meg azért is, mert ezek olyan kérdések, amelyeknél szeretnék részletekbe bocsátkozni, ugyanis nagyon nagy az egyetértés, nagyon nagy a közös gondolkodás, együtt gondolkodás arról, hogy milyen irányba kell haladnunk, és ezért azt gondolom, hogy részletes magyarázatot kell adnom. A nyelvek kérdésére szeretnék először válaszolni, ugyanis azt hiszem, hogy a, a, ha valaki igazán frusztrált itt, a teremben, akkor az én vagyok, mert eh, nem használhatom anyanyelvemet, a luxemburgit. Múlt héten volt a 20. évfordulója egy nagyon fontos petíciónak, a katalán használatára vonatkozó petícióra. Én voltam ennek a szerzője egyébként. A katalán sajtóban is megjelent ez, 20 éve készült el ez a petíció. Nagyon fontos volt, mert előtérbe helyezte azt, hogy hogyan kezeljük a nyelveket. És abban a pillanatban egy nem hivatalos nyelvről beszéltünk, de én luxemburgiként nincs olyan, hogy nagy vagy kis nyelv Anyanyelvek vannak, és minden anyanyelv a leggyönyörűbb a világom. Ezt elmondva, azért realistának is kell lennünk, és azokat a nyelveket kell használnunk, amelyekkel dolgozni tudunk a nemzetközi szervezetekben. És itt már visszatérek a polgárokhoz, azokat a, terül, a polgárok területén pedig azokat a nyelveket kell használnunk, amely nyelveken a polgárok kifejezik magukat. Ezért 20 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a tájékoztató és képviseleti hivatalainkban, Katalóniában a katalán nyelvet fogjuk használni. Nem akartunk ideológiát kreálni e köré, hanem az a polgárok nyelvén akartunk a polgárokhoz fordulni. És ez ma is igaz. Jelen pillanatban a tagállamokban újra szervezzük képviseleti irodáinkat, és természetesen arra törekszünk, hogy az adott nyelveket használják oly módon, hogy a polgárok megértsenek minket. Az eljárási módunkat nem fogjuk megváltoztatni, de abban biztosak lehetnek, hogy a bizottság napirendjén nagyon előkelő helyen szerepel a napirendünkön a nyelvek kérdése. Aztán pedig a ami a karta működését illeti, hiszen ez nagyon szorosan kapcsolódik azokhoz a kérdésekhez, amelyeket felvetettek, és a dolgok nem egészen világosak, sőt. Tavalyi év októberében egy közleményt terjesztettem be. A karta tényleges alkalmazásáról a munkánk, munkamódunkban. És ellenőriztem azokat a jogszabályokat, amelyeket az EU javasolt. Tehát nem csupán egy gazdasági elemzés történt, hatásvizsgálat a jogszabályjavaslatokról, hanem az értékekre való kihatásról is beszélünk ebben a közleményben, mégpedig a karta alapján tesszük ezt a vizsgálatot. Az 51-es szik nagyon, érte, nagyon világosan fogalmaz. A karta csak akkor alkalmazandó, amikor EU törvényeket hozunk, és amikor ez az EU törvény, ezt az EU törvényt a nemzeti államokban, a nemzetállamokban alkalmazzák. Tehát ez nem horizontális alkalmazású pont. Ezt nagyon nehéz megérteni, nem a parlamenti képviselők számára, hanem az emberek számára. Mert azt mondjuk, hogy na hát ott van az karta, és lássátok, mi történik, nem akarják alkalmazni ezt a kartát. De miért történt ez? Azért, mert a kormányok nem akarták, hogy horizontálisan alkalmazzuk a kartát. Ha ezt akarták volna, akkor az 51-es cikk nem szerepelne benne. A kartát csak akkor alkalmazhatjuk, amikor jogszabályt hozunk, vagy jogszabályokat ellenőrizzük és alkalmazzuk. Ami a romák kérdését illeti. Ez szorosan kapcsolódik a 2004-es irányelvhez, amely a szabad, a, ami a mozgásszabadsággal foglalkozik. Illetve az eljárási jogok nem alkalmazását a francia jogszabályban. Ezen a szinten én felelek a mozgásszabadságért, ezen a szinten felkérhetem a bizottságot, hogy Franciaország ellen eljárást kezdeményezzen, egy olyan eljárást, amit felfüggesztettünk, mert Franciaország azt ígérte, hogy idén tavasszal megreformálja jogalkotását. Magyarország. Médiatörvény. Ugyanez a kérdés. Nincsen európai médiatörvény, és én média, médiáért felelős biztosként 2009-ben a parlamentben már ezt meg kellett magyarázzam, akkor még nem volt érvényben a karta. De ez nagyon világos volt, hogy nem volt, és nincsen, és valószínűleg nem is lesz európai médiatörvény. Van egy irányelvünk az audiovizuális szolgáltatásokról. Ez az egyetlen törvény, amely a médiával foglalkozik. Ezért tehát a médiaért felelős biztos felelt az új televízió határok nélkül irányelvért. Ez volt az egyetlen olyan konkrét dolog, ahol azt mondhatjuk a kormányoknak, hogy nem alkalmazták jól ezt az irányelvet. És ha valaki nem emlékezne, emlékeztetnék egy nagyon apró anekdotára, illetve nem is anekdota ez, hanem jogi tény. Én azt javasoltam biztosként, média biztosként, akkoriban, hogy legyen ez az új irányelvben egy cikk a média szabályozó függetlenségéről. Ez volt a bizottság javaslata. 24 tagállam ellenezte ezt a javaslatot. Ki nem ellenezte, és akkor tudják, hogy ki a többi. Egyesült Királyság, Lettország és Hollandia nem ellenezte ezt a, szabály, ezt a cikket. Végül mi lett ebből? Csak egy preambulum bekezdés, amivel nem lehet semmit kezdeni. Nagyon világos volt tehát, hogy azon a szinten a médiával foglalkozó biztos volt az, akinek közbe kellett lépnie, és a hatásokhoz fordulni, és azt kérni, hogy a nemzeti jogban változtassa meg azt az elemet, ami nem vágott egybe az európai irányelvvel. Tehát ezzel szerettem volna elmagyarázni a jelenlegi helyzetet. Sokan önök közül említette azt a problémát, hogy mi, senki nem érti, nem ért minket kifelé, ugyanis a hetes cikk egy atombomba. Rátérhetünk, hogyha ezt akarják, de valóban ez egy atombomba, amit akkor használunk, vagy használnak, hogyha egy tagállamban igazán nagyon pocsékul alakulnak a dolgok. Nelly Cruz, az audiovizuális médiáért felelős biztos, azt ígérte, hogy meg fogja vizsgálni a tagállamok helyzetét, valamennyi tagállamét, a rossz alkalmazás vagy nem megfelelő alkalmazás témájában, ami az audiovizuális szolgáltatásokról szóló irányelvet illeti. Tehát ő fogja ezt horizontálisan megvizsgálni, de ez nem oldotta még meg a problémáinkat. A kérdés az, hogy hogyan fogunk boldogulni ezzel a kartával, amit nem lehet horizontálisan alkalmazni. Rá fogok térni aztán a spanyol kérdésre is, a tulajdonjogról és a tulajdonjoggal kapcsolatos törvényekről. Ebben az esetben egy levelet írtam, ez volt már a második törv, levél volt, amit spanyol kollégámnak írtam ezzel kapcsolatban. De ha nem tudjuk bizonyítani, hogy valódi diszkrimináció valósul meg az európai polgárokkal kapcsolatban szemben a spanyol állampolgárokkal, akkor semmit nem tehetünk. De a polgárok azt fogják mondani, hogy igen, de a mi jogaink ott vannak a kartában. Ezen polgároknak csak azt tudjuk mondani, hogy nemzeti polgárokhoz hasonló, sőt azonos jogaik vannak, a nemzeti bíróságokhoz fordulhatnak, ilyen lehetőségeik vannak, illetve az emberi jogi bírósághoz fordulhatnak Strasbourgban amely illetékes ilyen ügyekben. Azonban az Európai Bírósághoz Luxemburgban nem fordulhatnak, mert a karta ebben az esetben nem alkalmazandó, hogyha nincsen európai irányelv vagy rendelet, amit érintene az adott ügy. Nem tudom, hogy ebből hogyan fogunk kikeveredni, ugyanis meg kell változtatni a szerződést és még akkor is, ha tudják egyébként, hogy hogy az Európai Unió az emberi jogi egyezmény tagjává fog válni hamarosan, nagyon jól alakulnak a tárgyalások. Idén tavasszal fogjuk a tárgyalásokat lezárni, remélhetőleg nagyon pozitív módon, és egyensúlyt tudunk találni a két bíróság között. Természetesen egy hosszadalmas ratifikációs folyamat következik majd, de ez nem fogja megoldani a kérdést. A kérdés még mindig fennáll. Tehát semmilyen kiút nincs ebből a csatornából sem. Ott vannak aztán azok, akik azt mondják, hogy ha már tagjai leszünk az emberi jogi egyezménynek, akkor megváltozik minden, de nem fog. Az irányelveinkre is alkalmazni kell ezt. Például, ha a Strasburgi Bíróság úgy dönt, hogy azok az emberi jogi elveket nem tartják be, de ezt a bíróság megtette egyébként a bevándorlási és menekültügyi témában de talán látják, hogy a szerződés megváltoztatására van szükség, és arra, hogy a kartából kivegyék az 51-es cikket, ha ilyen világosságot, ilyen egyszerűséget akarunk, egyértelműséget. Jogi szempontból jelen pillanatban más nem tehetünk. Kérem, olvassák el az októberi közleményt, ami már ezt kinyilvánította és pontosította, csak azt mondhatom, hogy valahányszor jogszabályokat terjesztünk be, ott van a karta, ellenőrzünk is, hogy alkalmazzák-e a tagállamokban a jogszabályokat, csatoljuk a kartát ez esetben, de egyéb esetekben pedig ott van a szubszidiaritás. De ezek a jogi tények. Az egyéb kérdésekben pedig, a konkrét kérdésekben, amelyeket feltettek, itt írásos választ fognak kapni, mert több idő már nincsen, de ez a keret, amit elmondtam, valamennyi kérdés esetében azonos. Valamennyi kérdésre ugyanúgy vonatkozik. senki nem hitte, hogy ez az európai karta a végén érvénybe lép, de mégis valósággá vált. Akik tárgyaltak erről a kartáról, már el is felejtették, hogy miről tárgyaltak, a tagállamok is elfelejtették. És ebben a parlamentben már elég kevesen vannak azok, akik a konventben voltak, és ne felejtsék el, emlékezzenek arra, hogy az 51-es cikk miért van benne a szövegben. Úgyhogy tegyük meg, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a rendelkezésre álló szabályok mellett, ugyanis ez a karta azért sok előrelépést jelent az az előtti időszakhoz képest. Pozitív módon próbáljuk meg ezt megközelíteni és végrehajtani. A jogról, a törvényről beszélünk ki odakint a polgárok azt szeretnék tudni, hogy konkrétumokban mit teszünk azért, hogy megoldjuk a problémáikat. A jogi okfejtésre egyáltalán nem kíváncsiak. Én nagyon gyakran részt veszek a választási kampányokban is, hogy tudjam, a polgárok hogyan éreznek, mit gondolnak. Természetesen mindenki véleményére nagyon kíváncsi vagyok, ugyanis olyan szakbizottságokban is jártam, ahol nem így reagáltak a képviselők. És azért vagyok itt szívesen, mert önök tudják, hogy a polgárok éve mennyire fontos. Tehát ez a polgárok éve lesz, az állampolgárok éve. És ezt önök jól értik, jól érzik, mert önök kapcsolatban állnak a polgárokkal. Szerintem nagyon hasznos is lehet ez az év egy eszközt adhat nekünk, hogy elmagyarázhassuk a polgároknak, meddig tartanak a jogaik. És egyetértek az ön elemzésével, ha a dolgok igazán rosszul alakulnak. És ezt az egyhangú véleményt nem sikerül kialakítanunk, akkor még mindig ott van az 51 szék atombombája. A képviselőasszony kérdését nem hallottuk. Nem csak atombombával lehet támadni rögtön, hanem még ott van a Kalasnyikov is. Biztos asszony, senki nem fogja azt javasolni, hogy hogy a szankciókat, a fenyegetést, az atombombával való fenyegetést előráncsa, ha csak nincsen nagyon komoly helyzet, nagyon komoly probléma. Vigyázzunk azokra a tagállamokra, amelyek olyan irányba akarnak haladni, amivel nem értünk egyet. A kopenhágai kritériumokkal kapcsolatos elemzése nagyon helyes volt, ugyanis eljárási módunkban nagyon gyakran nem túl logikus elemek is vannak ezeket meg akarjuk változtatni. Nem szerettem volna negatív hangulatban befejezni. Én vagyok az a biztos, aki a leg boldogabb, hogy létrejött a Lisszaboni szerződés, ugyanis a Lisszaboni szerződés előtt nem volt lehetséges, hogy az igazság Európáját, az igazságosság Európáját kiépítsük. hatalmas, gyors, frappáns módon sikerült előre haladnunk ezen a területen, és rekordidő alatt döntöttünk erről. Meg kell mondanunk tehát a polgároknak, hogy a polgárok jogaival kapcsolatban is sok előrelépés történt. 2012-ben tehát előkészítjük a 2013-as évet, és egyértelműen megmagyarázok a polgároknak, hogy mit tesz Európa értük. Talán nem tökéletes ez, de sokkal több, mint amit korábban tehettünk. Ezt megmagyarázzuk a polgároknak, és az összetartozás érzését, illetve a büszkeséget is kiépíthetjük bennük, hogy büszkék legyenek arra, hogy európaiak. Je vais vous parler en français d'ailleurs. Franciaul fogok beszélni, ami szintén az EU egyik hivatalos nyelve. Szeretném arra kérni önt, hogy ezt a katalógus katalán nyelven is adják ki, hogyha lehetséges. Katalóniában nincs egyetlen egy olyan ember sem, aki ne tudna spanyolul két és fél millióan élnek, viszont akik katalánul nem tudnak, és ezen is el kellene gondolkozni. Én nagyon is amellett vagyok, hogy a katalán is váljon hivatalos nyelvé az Európai Parlamentben, hiszen tulajdonképpen nincs mm, ez ügyben biztosunk, a katalán szerintem hivatalos nyelvé kellene, hogy váljon az Európai Unióban. Nagyon köszönöm, és a legjobbakat kívánom önnek, hiszen a polgárokhoz tényleg így tudunk csak eljutni. scusatemi, vorrei riprendere la... Elnézést, kedves kollégák, mindjárt folytatom is az ülést, mielőtt mindenki elszökik. Úgy gondolom, hogy két petíció maradt még, amelyel külön foglalkoznunk kell, az egyik Maxim Reva petíciója. A benyújtó nincs jelen, úgyhogy azonnal meg is adom a szót a bizottságnak. Vázi Tibor. Jó. Köszönöm szépen. Ezt a petíciót Maxim Reva úr nyújtotta be. Szavazati jogról van szó a petícióban, Észországban élő olyan személyekről, akik nem meghatározott állampolgársággal rendelkeznek, az előző vitában már hivatkoztak erre ezek a nem meghatározott állampolgársága rendelkező Észtországban élő személyek nevetnek részt eh, az európai választásokon. És a petíció benyújtójának a véleménye szerint ez eh, demokrácia deficitet jelent, ellentétes az EU eh, szerződésével, hiszen nem felel meg azoknak az alapértékeknek, amelyekre épül az Európai Unió. Ez a petíció tárgya és lényege. Most pedig röviden szeretném elmondani, hogy mit válaszolt a bizottság írásban erre a petícióra. A bizottság tisztában van azzal, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés. Másrészt viszont nem új ügyről beszélünk, hiszen már korábban is több esetben aggályokat váltott ki ez az ügy, az Európai Parlament is több kérdést intézett már ez ügyben az Európai Bizottságnak. A válaszában az Európai Bizottság korábban is rávilágított arra, hogy a múltban is tettek erőfeszítéseket az előcsatlakozási stratégia kapcsán, hogy elősegítsék az ilyen személyek állampolgára válását és integrálását. De másrészt oda kell figyelni és tiszteletbe kell tartani azt is, hogy a tagállamok egyedül rendelkeznek hatáskörrel az ügyben, hogy kik kapnak meg, vagy kik veszítenek el állampolgárságot az adott tagállamban, és minden tagállam ennek a feltételeit saját maga határozhatja meg. A jelenlegi EU jogban, jog alapján az Európai Bizottságnak nincs semmilyen joga, hogy itt beavatkozzon. Ezek a jogi tények. Konkrétan, ami a szavazati jogokat illeti, az Európai Bizottság hatásköre itt is korlátozott. Talán valamennyien tudják, hogy választójog területén az uniós polgároknak áll joga, jogában, hogy részt vegyenek helyhatósági, illetve európai parlamenti választásokon, vagy a saját hazájukban, származási országban, vagy abban a tagállamban, ahol laknak. De ezeket a e, szavazati jogokat csak az unió polgárai kaphatják meg és ebből következik az, és ez volt a bizottság következtetése is a petícióra adott válaszában, tehát az EU jog nem biztosít szavazati jogot olyan emberek számára, akik nem állampolgárai valamelyik EU tagállamnak, tehát nem uniós polgárok ezért jogilag szigorúan nézve a bizottságnak, az Európai Bizottságnak nincs joga beavatkozni, hogy szabadott jogot biztosítson olyan embereknek, akik nem rendelkeznek egyik EU tagállam állampolgárságával sem. Köszönöm, Cashman kollega. De először Fanoka képviselő, képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az észt petíció ezzel kapcsolatban mindenek előtt el kell, hogy mondjam, hogy nem egy konkrét személy nyújtotta csak be, hanem három ezer aláírás támogatták ezt a petíciót. Nagyon rövid idő alatt sikerült összegyűjteni ezt a három ezer aláírást. És több mint százezer embert érint ez a dolog. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy ezek az emberek nem külföldiek. Ők Észtország joghatóság alá tartoznak kizárólag. Ez a különbség, és ez ennek az egész dolognak a sajátossága hogyha külföldiek élnek egy tagállamban, vagy az Unióban, akkor ők megőrzik azt a jogokat, hogy részt vehetnek a saját országukban a választásokon. Tehát rendelkeznek szavazás jogával, ezektől nem fosztják meg őket. Ezeket az Észországban élő embereket viszont megfosztják a szavazás jogáról. Észország esetében a, sem a passzív, sem az aktív választójogot nem élvezik ezek a polgárok, sem a helyi önkormányzatban, sem az Európai Parlamentben nem választhatók, és nem e, vehetnek részt az európai választásokon. Az európai választásokról szólva tudjuk, hogy különbség van azon emberek között, azokat, akik Észországban költöztek valamelyik tagállamból, de az európai jogszabályok értelmében részt vehetnek, ők részt vehetnek az európai választásokon. A petíciós bizottságban már korábban is vizsgáltuk ezt az ügyet. Lettországból érkező petíciók kapcsán, most itt van ez az észt petíció, és két állásfoglalást is elfogadott a parlament, amelyeket itt szétosztottam, legalábbis néhány részletét ezeknek az állásfoglalásoknak. Az egyik a közelmúltbeli 2009-es állásfoglalás foglalkozik az európai polgársággal vagy állampolgársággal. Az Európai eh, Parlament úgy gondolja, hogy azok a hontalan eh, polgárok, akik állandó jeleggel tartózkodnak valamelyik tagállamban, sajátos helyzetben vannak az Európai Unióban. A parlamentet aggasztja az, hogy néhány tagállam lehetetlen követelményeket támaszt velük szemben, amelyekre nincs szigorúan szükség ahhoz, hogy megkapják az állampolgárságot. Az állandó jelleggel egy tagállama tartózkodó hontalan áll, a polgároknak jogot kellene biztosítani, hogy részt vegyenek a helyhatósági választásokon. Sajnos nem kap többséget ez a javas, az a javaslat, hogy az európai választásokon való részvételt is beleírjuk. A petíciós bizottság 2008-ban is elfogadott egy állásfoglalást a hontalanok problémájáról. Én abban nem értek egyet határozottan a bizottsággal, és ezt most is mondom, miután meghallgattam, amit a bizottság mondott, tehát nem értek egyet azzal, hogy a bizottság azt mondja, hogy nincs joga beavatkozni. Miután itt egy állampolgárságot érintő kérdésről van szó, ami kizárólag tagállami kompetencia. Mi viszont azért azt kérjük, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és elfogad, befogadhatónak nyilvánítottuk, mert szerintünk ez emberi jogokkal összefüggő emberi jogsértést megtesítős ügy, egy diszkriminációról van itt szó, és ebben az esetben igenis van EU-s hatáskör, kompetencia erre. Én személy szerint ezt az álláspontot képviselem. És Örülök annak, hogy még mindig nyitva van ez a petíció, és foglalkozunk ezzel az ügyjel, ugyanis ezt a problémát meg kell oldani és remélem, hogy választ kapunk majd a tisztelt biztostól is erre nézve. Köszönöm szépen, Kesven képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Természetesen ezt a problémát a bizottság hozta létre azzal, hogy nem foglalkozott ezzel a kérdéssel a csatlakozáskor, amikor Litvánia, Lettország és Észtország csatlakoztak. Ugye végül egyébként nevezik nevén a gyereket, itt az orosz ajkulaposságról van szó. Stanaka asszony is jelezte, hogy létezik egy jelentés a monitorozásról, a csatlakozás utáni időszakra vonatkozóan, és elhangzott az is, hogy a hosszú távon utérők vehessenek részt a helyhatósági választásokon. Itt normál esetben én mondjuk elmehetek Lengyelországba, és ott részt vettek az európai választásokon, de azok, akik ott ezekben az országban fizetnek adót, és akik betartják a jogszabályokat, ezt nem tehetik meg, mert eh, hontalanok, nincs állampolgárságuk. És mint elhangzott, mint egy fél millió ilyen állampolgárság nélküli ember léte, él az Európai Unióban, ami teljesen elfogadhatatlan. Miután eh, parlament már kialakította álláspontját, a helyzet semmiképpen nem kielégítő, meg kell ezt oldanunk, és én is azt kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció, hívjuk fel az illetékes biztost, hogy írjon a kormánynak, fejezze ki aggodalmát, és kérje fel az ész kormány, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel, különösen a 2004. március 11-i állásfoglással kapcsolatban, ami tartalmazza az, hogy az Európai Bizottság folyamatosan figyelemmel eh, kíséri azt, hogy abban esetben Szlovéniában élő állampolgárság nélküli emberekkel mi történik. Köszönöm, Taránt kollega. Thank you, President. Eh, Köszönöm, elnök asszony. Ahogyan a biztos asszony és Martínez Martínez úr említette a nyelvi problémát, ezt szeretném kiemelni először, és utána pedig megjegyzéseim lesznek. Ez a petíció angolul európai parlamenti választásokról beszél, az észt fordításban pedig helyi helyhatósági választásokról van szó. Szeretném a többi kollégát kérdezni, hogy ez a hiba az ő nyelvi verziójukban is fennáll. Például az olaszban ott van-e. Ha csak az én verziómban van, akkor ez egy fordítási hiba, ha több fordításban szerepel, akkor a következő ülésen megmagyarázom, hogy pontosan miről is van szó. Aztán a hat megjegyzés következik. Zdenoka, kolléganőm a megfelelő esetet kiemelte, hogy a hontalan polgárok helyzete Európai Unióban nagy probléma. Kesmen úr 500 ezer emberről beszél, félmillióról. Körülbelül 100 ezer, valószínűleg kevesebb egyébként, e- Észtországban él. Ezt nem az Európai Unió okozta ezt a problémát, hanem a Szovjetunió nem fogok most hosszasan történelembe belebonyolódni, de 2003-ban, tehát az csatlakozás előtti évben 12% volt a lakosságnak ez a része. Most azonban tehát felére csökkent ezen emberek száma. 2013-ban remélhetőleg már nem beszélünk erről a problémáról, holnap fogják tenni az ENSZ jelentését ezzel kapcsolatban. Észtország kiváló munkát végzett azon, hogy integrálja ezeket az embereket, megteremtse azokat a feltételeket, amelyek alapján észt állampolgársághoz folyamodhatnak, illetve egyéb állampolgársághoz. Erre volt példa egyébként, például orosz állampolgárok is élnek az Európai Unióban, azonban az európai közösségi jog megtagadja tőlük, hogy az európai parlamenti választásokon részt vegyenek. Ezért azt gondolom, hogy jól lehet, néhány kolléga azt gondolja, hogy ezt a témát függőben kell tartani. Én azt mondanám, hogy inkább zárjuk le ezt a problémát, ugyanis fokozatosan megoldódik ez a helyzet. Lettországgal kapcsolatban nem vagyok szakértő, de ha Tatjana úgy gondolja, hogy Lettországban ez még mindig gond, Észtországban, hazámban öt éves tartózkodás után az emberek részt vehetnek a helyhatósági választásokon. A Freedom House éves jelentése pedig pozitív példaként említi Észtországot és ahogy említettem, az ENSZ holnap fogja az emberi jogi tanács jelentését közzé tenni, és itt is Észtország lépéseit nagyon pozitívnak érzékeli. És a világ országai között hasonló helyzetek megoldásában a negyedikként jelenünk meg. Végezetül pedig, ahogy mondtam, némi időre van szükség, ugyanis a bizottság képviselői kiemelte, ez egy kényes kérdés, még számomra is kényes kérdés, de meg fogjuk oldani. Egy nagyon európai közösséghez méltó módon. És remélhetőleg nem kell újra visszatérni erre a kérdésre. Tatjánának pedig köszönöm, hogy az ilyen petíciót támogatja. Üdvözlöm ezeket a megoldásokat, ugyanis, hogyha ez probléma, és talán itt nem vagyok korrekt Lettországgal kapcsolatban, de hogyha ez egy nagy probléma lenne, azt hiszem, hogy az a párt, amely Lettországban ezeket az érdekeket képviseli, jobb eredményekre jutott volna a választásokon, de ez nem igaz, ugyanis Lettországban is már csökken ennek a problémának a súlyossága. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, egy rövid, talán még naív kérdésem is van. Mi a fő akadálya annak, hogy nem kapnak etnikai állampolgárságot? Nem akarják, vagy más akadályok vannak? Azt szokták mondani, ott élnek, ott laknak, kérelmezik, és valakinek állást kell foglalnia, és itt vannak a feltételek, és eh, mik ezek a feltételek? mi az oka annak, hogy elutasítják, ezt nem látom pontosan. Tulajdonképpen a bizottságot kéne kérdeznem. Később meg tudjuk vitatni, tehát a bizottság jelent. Magyar úr. Köszönöm szépen. Attól tartok, hogy a Szovjetuniótól már nem tudjuk megkérdezni. Ez a lehetőség nem áll fenn hogy megoldjuk a problémát, ezért egyetértek Stanuka asszonynal. Ez, ennek a témának nyitva kell maradnia. Tudnilik elfogadhatatlan, hogy ezek a problémák mindig fennállnak. Olyan személyek, amelyek ott élnek, és egyszerűen nem az országhoz tartozónak tekintik őket, mint Stanoka asszony javasolta, a problémában, ne lássunk új problémát. Ez a legutóbbi választási ciklusban is megjelent, már meg kéne oldani ezt. És szerintem végleges megoldást kéne találni egy ilyen meglehetősen fura helyzetre. Hozzá kell járulni a megoldáshoz a bizottságnak, a parlamentnek és a tagállamoknak is. Hefner úr. Az a benyomásom, hogy a petíció olyan problémát említ, amely tényleg fennáll, de a megfogalmazásában nem tartalmazza a megoldáshoz vezető utat. Az a kérdés, amelyről tárgyalunk, ez nem választó jogi kérdés. Alapvetően szerintem, hanem a választó jog azt képezi le, amit a mindenkori ország állampolgársági joga szabályoz. Ezért a központi kérdés az az állampolgársági jog, és itt csatlakoznék Jár úrhoz, és ezt megkérdezném, és vegyük komolyan ezt a kérdést. Itt az állampolgársági jogban van-e nyilvánvaló diszkrimináció? vagy hogy azt mondjuk, hogy bizonyos embereket nem engedélyezünk állampolgárság, állampolgárként, annak kellene, hogy nem csak egy generációja, hanem már hosszabb ideje ott élnek, és szerintem ez az, amit alaposabban meg kéne néznünk, milyen feltételeknek kell teljesülniük időben és egyéb tekintetben is, és azt gondolom, akkor tudunk jól közelíteni a kérdéshez. Azt gondolom, a választójoggal kapcsolatban azt a felfogást képviselem, amit az Európai Bizottság is mondott, ez nemzeti tagállami jog, és szerintem az állampolgársági jogot kéne itt megnézni. Ókan asszony. Most tényleg az anyanyelvemen fogok beszélni. Ész, Lettország nem tudom, hogy aláírta az egyezményt, ami ezt szabályozni tudná. Itt volt egy heves vita, és mondjuk Palesztinával kapcsolatban is felmerülhet ugyanez a hontalanság kérdése az állampolgárságot meg kellene adni ezeknek az embereknek, hiszen a cél az, hogy csökkenjen az ilyen állampolgárság nélküliek száma. A Dán kormány megpróbálná kezelni a helyzetet. Szeretném tudni, hogy Észország aláírta ezt az egyezményt, ami az állampolgárság nélküliekkel foglalkozik, hiszen azt hiszem, hogy aki Észtországban, vagy akár Lettországban született, hogyha 18 éves korát betölti, akkor automatikusan meg kellene, hogy kapja az állampolgárságot hogyha ezt az egyezményt aláírta Észtország legalábbis, akkor ez egy automatizmus lenne, és akkor így radikálisan lehetne csökkenteni a hontalanok vagy állampolgárság nélküliek számát. Ez a célja ennek az egyezménynek, és az a cél, hogy megkapják ezek az emberek az állampolgárságot. Most kicsit izgatott lettem. Elfelejtettem, hogy hogy hívják ezt az egyezményt, nem tudom, mi ez a neve, de valamelyik Dán városról nevezték el, de létezik ez az egyezmény. nem ismerem ezt az egyezményt, de van nálunk egy törvény, amiben benne van az, hogyha valaki mondjuk 5 éves született, akkor 18 es korára automatikusan megkapja az állampolgárságot. Kicsit elébe megyünk az egyezménynek, és hát mint tudjuk, ez egy nagyon érzékeny ügy. Szerintem nincs szükség arra, hogy a bizottságtól újabb választ kérjünk. Különösen miután Reding biztostól közvetlenül is fordulhattunk kérdéseinkkel. Most megvárjuk, amíg Reding asszonytól kapunk egy írásos választ, és annak alapján fogunk megszervezni egy újabb vitát. Nyitva marad ez a kérdés, várjuk a bizottság válaszát. Szerintem most nem kell arra kérnünk a bizottság képviselőjét, hogy újból reagáljon, hiszen Reding asszony megfelelő választ adott. Szakbizottságként érdekelt volna ez a kérdés, tehát nem az Európai Bizottságra nézve. Ha igaz az, amit Tarant kolléga éppen állított, hogy vannak olyan eh, előterjesztések, amelyek eh, különbözőek az egyes nyelvi változatokban és mi ezt egyénileg nem tudjuk ellenőrizni, nem tudom, találkozni kellene, de ez egy probléma, ha így van. Ezért kivételesen azt kérném, hogy a titkárság vizsgálja ezt felül, mert ha így van, akkor magyarázzák el, hogy miért van így. Tehát az, hogy helyi választójogról van, önkormányzati választásról, vagy európai választásról van szó, ez egy abszolút központi kérdés, ha valaki az alkotmányjal már valaha foglalkozott. Tehát ez nagyon rossz, hogyha ez így van. Igen, meg fogjuk nézni, hogy a különböző nyelvi változatok ennek megfelelnek-e. Jó, az utolsó pontunk következik. Mayer úr egy újonnan kinevezett eh, raportőr, az Petíciós Bizottság 2010-es tevékenységről szóló éves jelentés. Egy első vitára megadnám a szót neki. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Igen, ma délelőtt neveztek ki erre. Meglehetősen gyorsan kell reagálnom. Minden esetre a kollégákat szerettem volna felszólítani arra, hogy működjenek közre, hogy kooperatív módon teremtsük meg ezt a jelentést, hozzuk létre ezt a jelentést. A különböző frakciók véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy itt egy kiegyensúlyozott jelentés szülessen arról, ami 2010-ben történt itt a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy kéne egy leíró rész ebben, hogy mit csináltunk 2010-ben valójában. Mint mindig, a petíciók számát itt kéne közölni százalékosan, melyeket zártuk le, melyek vannak még függőben, stb. Tehát egy tisztán leíró rész lenne ez, és ezt követően nagy általánosságban értékelnünk kellene azt, hogy a polgárokat mi foglalkoztatja leginkább, a különböző frakciókból, példákkal, és a végén a parlamentnek kéne jelentést előterjeszteni, amelyben rámutatunk esetleges hiányosságokra, amelyek fennállnak, hogyha a gyors és hatékony válaszadás a cél, de nyilvánvalóan fel kéne hívni a figyelmet arra a jó munkára, amit ebben az évben végeztünk. Vagyis a kollégákat arra szólítom fel, hogy lehető leggyorsabban nevezzék ki az árnyék előadókat, hogy jó gyorsan tudjunk haladni a munkával. Köszönöm szépen. Kére szót valaki? Nem kér szót senki. Ebben az esetben a szakbizottság munkáját lezárjuk. Az összes napi redi ponton végigmentünk, részben B. A B részsel kapcsolatban nem érkezett kommentár, de mégis érkezett kommentár. Megjegyzés két indítványjal álltak elő. Mayer úr indítványairól van szó. A két indítványt elfogadjuk, a dokumentumot az elfogadtuk, Mayer úr módosításaival együtt. Köszönöm szépen, kellemes estét!